Guten Morgen, wir nehmen... Jó reggelt kívánok, a tegnapi munkát folytatjuk, és az első napi rendi ponttal kezdünk, nevezetesen annak a véleménynek a megszavazására, amelyet Csárnecki kolléga az Európai Beruházási Bankról és annak is 2013. évi jelentéséről írt. Az előadó, a vélemény előadója Kíván-e szólni? Parancsoljon Csárnecki kolléga. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudom, tudom is értékelni nagyon a betartott menetrendet. Igazából minden elhangzott már. Kimerítően volt alkalmunk eszmét cserélni a jelentésről, úgyhogy rögtön a szavazásra térhetünk. Rendben, akkor most teszteljük a szavazógépet, hogyha mindenkinek itt van a szavazókártyája, akkor kérem, hogy nyomjon a gombra, hogy lássuk, hogy hány szavazatra számíthatunk összesen. Ki az, aki szeretne szavazni, és nem hozta magával a szavazókártyáját? Úgy látom, hogy nincs ilyen. 17 tag van jelen, és 13-an szavaztak. Mi van a többiekkel? Jó, akkor majd meglátjuk, hogy fog működni. Tehát akkor áttérünk a szavazásra. Első módosító indítvány. Elektronikus úton szavazzunk, jó? Ezzel akkor időt takarítunk meg. Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk. Második módosító indítvány, elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. 17. Igen, egy nem szavazat. Harmadik módosító indítvány. Két részben szavazunk róla, az első részről szavazunk elsőként, lezárom a szavazást. 16 igen, 2 nem, második rész Lezárom a szavazást. 11 igen, és 7 nem. Elfogadtuk. Negyedik módosító indítvány. Bocsánat. Tehát a négyes módosító indítvány elfogadtuk a négyes módosító indítványt. A második részéről szavazunk, a négyes módosító indítványnak most. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Ötös módosító indítvány következik. Lezárom a szavazást. 19 igen szavazattal elfogadtuk, hatos módosító indítvány. Lezárom a szavazást. 19 igen szavazat. 7-es módosító indítvány. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. 8-as módosító indítvány. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Kilences módosító indítvány. Ennek is az első része, amelynek a szavazását lezárom. Elfogadtuk. Második rész következik. A 9-es módosító indítvány második része tehát. Ezt is lezárom. Ezt is elfogadtuk, és zárásképpen a 10-es módosító indítvány. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Most pedig a záró szavazás a módosított véleményről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 igen szavazattal, 3 tartózkodás Mert egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen, ezzel elértünk ennek a napirendi pontnak a végére. Most pedig folytatjuk a második napirendi pontunkkal. A 2014 per 15-ös különjelentésről van szó, a számvevőszék részéről Denis de Jong, a mi jelentéstevőnk, az illetékes számvevőszéki tag pedig Galéa úr, aki jelen van és bemutatja nekünk a jelentést. Elnézést, nálam Galea úr áll a papíron, ha nem ön lenne az, akkor elnézést. Bocsánat. Elnézést. A 12 per 2014-es ERFA jelentéssel kezdünk, és ezzel kapcsolatban Owen urat üdvözlöm, elnézést, a, hogy félrenéztem a dolgokat a napi renden. Parancson akkor, tehát Owen úr kapja meg elsőként a szót. Vielen Dank, Frau Gressle. Köszönöm szépen, Gressle asszony. Nagyon örülök neki, hogy, én, hogy végül is kiderült, hogy valóban a biodiverzitásról szóló jelentés következik napi rendem. Tisztelt Költségvetés Ellenőző Bizottsági Tagok, tisztelt elnökasszony, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak nekem ennek a jelentésnek a bemutatására. Szeretném megrakatni az alkalmat arra, hogy Monckő úrnak is gratuláljak ehhez a munkadokumentumhoz, amely igen érdekes olvasmány. Köszönöm a munkáját. Ez az egy első jelentés, amelyet most bemutatok ez, ennek az évnek az elején kezdtem el dolgozni a számvevőszéknél, és a, e, ez, e, ez év tavaszán lettem felelős ezért a posztét, illetve ezért a területét, és ezért Lazaru úrnak is megköszönöm azt a munkáját, amelyet az ebben a témában tett kovább, korábbi jelentésekkel kapcsolatban tett, és a jobbomon ülő csoportvezető segítségét is ugyanúgy köszönöm. Először elmondom, hogy miért készítettük el ezt a jelentést, utána pedig elmondom, hogy mik voltak a legfontosabb eredmények és ajánlások. A biodiverzitás a változatosság az ökológiai komplexusokban élő organizmusok között nagyon sok káros hatástól szenved, és ezt Mákjó úr jelentése is alátámasztja. Úgyhogy a biodiverzitás védelme kulcsfontosságú környezetvédelmi prioritás az Európai Unióban. 2020-ra szeretnénk megállítani a biodiverzitás terén történő veszteségeket, hiszen a biodiverzitás minden területen érvényesíti a hatását, és emiatt aztán egy sor programban is szerepet játszik, például a mezőgazdaság, a halászat, a LIFE program és a strukturális alapok szempontjából is jelentős terület. A tanulmány egyik érdekes szempontja az, hogy az, ezzel a megközelítéssel, tehát a mainstreaming megközelítéssel, amelyel ezt a biodiverzitási témát mindenhová beágyazva, vajon sikerül a biodiverzitás központba állítani. A számvevőszék már ellenőrzött külön auditok során különböző diverzitási programokat, és ezzel kapcsolatban 2,8 milliárd eurónyi tagállamok által felhasznált 2007 és 2013 közötti kifizetéseket ellenőriztünk. Ennek az volt a legfontosabb célja, hogy az ERFA vajon megfelelő hatékonysággal működött-e a közvetlenül biodiverzitással foglalkozó projektek finanszírozásánál. Öt tagállamot látogattunk meg, Cseh köztársaságot, Spanyolországot, Franciaországot, Lengyelországot és Romániát, és ezek körülbelül az összes ERFA közvetett kifizetések 70%-át fedik le. 32 projektet ellenőriztünk a helyszínen, és 10 olyan hatóságot is ellenőriztünk, amelyeknek vagy nagyon kevés, vagy semmi köze nem volt az ERFA pénzek kiosztásához. Úgy találtuk, hogy az ERFa-t fel lehet használni a biodiverzitási projektekhez, de nagyon korlátozott az e célra gyakorolt hatása. 12 tagország kevesebb, mint 0,2 százalékot osztott biodiverzitási projektekre. A tagállamok természetesen maguk határozzák meg a pénzügyi prioritásaikat, és 60%-a a válaszadóknak úgy nyilatkozott, hogy ami biodiverzitási projekt van, arra nem megfelelő, nem elégséges a forrás. A tagállamok úgy gondolják, hogy az ERFA nem, nem elég a források felhasználására, és a Natura 2000 területekre sem elegendő a pénz. A projektek egy harmada a jövőbeni befektetési tevékenységekre koncentrál és az aztán ezekkel kapcsolatos későbbi tervek, projektek megvalósítása még várat magára. A projektek, ellenőrzött projektek kétharmada, két volt gyakorlatilag védelmi, környezetvédelmi, biodiverzitásvédelmi tervekkel kapcsolatos, de ezzel kapcsolatban nem voltak sem ellenőrzések, sem ellenzések, és mindenek, mindezeknek a hiánya maguknak a projekteknek a hatékonyságát ássa alá, és ebből sem tudtak semmiféle konkrét, kézzelfogható biodiverzitás védelmi er-, eredményeket konkretizálni. Szerettük volna minden esetre kiemelni a jobb minőségű projekteket, és megpróbáltuk ezeknek megadni a megfelelő elismerést. Reméljük, hogy az ilyen projektek jövőbeni menedzselésében ez majd segít is. A tagállamoknak támogatnunk kell a biodiverzitási prioritások kiemelésénél, és ezzel kapcsolatban a biodiverzitás elősegítésére vonatkozó projektek komplexitását, illetve eh, ez, ezekkel kapcsolatos együttműködést kell támogatnunk, a többi alapok bevonását és a megvalósítási programok megvalósítását, tehát a végrehajtását, valamint azt, hogy ennek során milyen nehézségek merülnek fel a tagállamokban. Javasoljuk, hogy a tagállamok egy, működjenek szorosan együtt a bizottságok, bizottsággal, és hogy a bizottság már a tagállamokat már a projektek tervezésének és megvalósításának első fázisában támogassa az operációs programok során maguknak a környezetvédelmi, illetve környezeti változásoknak az eh, ellenőrzése, illetve értékelése, megfigyelése során nagyon fontos segítséget nyújtani, és fontos a többi Európai Uniós alappal kombinálni ezeket a forrásokat. Azon kívül nagyon fontos, hogy minden direkt, minden közvetlen, illetve közvetett biodiverzitási célra adott forrás felhasználását nagyon szorosan ellenőrizzük. Különösen a Natura 2000 területekről van itt szó. Köszönöm a bizottságnak a kiváló együttműködését, amelyet az audit során tanúsított és annak is örülök, hogy már is egyetértettek abban, hogy a javaslatainkat, az ajánlásainkat meg fogják fogadni. Örülök neki, hogy a parlamentnek bemutathattam a jelentést, és tudom, hogy mennyire fontos szerepet játszik a parlament is abban, hogy a költségvetést észszerűen megfelelőképpen használjuk fel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Owen úr, ez egy igazán érdekes jelentés, amely fontos témára vonatkozik, és amivel foglalkoztunk a választási kampány során is, hiszen a Natura 2000 irányelvnek és az erfa a végrehajtásáról van szó. Európai Unió szinten ennek megvalósításáról keveset tudunk, úgyhogy nagyon örülünk eh, ennek a jelentésnek, és a szocialista frakcióban Manszku úr a illetékes jelentéstevőnk, akinek most meg is adom a szót. Elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt számvevőszéki képviselő. Ez az első alkalom, amikor abban a megbecsülésben részesülöm, hogy egy jelentést bemutathatom. Remélem, hogy megfelelek majd az elvárásoknak. Szeretném elmondani, hogy bevezetőként, hogy egy olyan régióból származom, egy tízezer kilométerrel lévő Brüsszeltől tízezer kilométerrel lévő régióból, a méretétől függetlenül tudni kell, hogy a biodiverzitás, európai biodiverzitás 70%-a megtalálható a mi régiónkban. Ezért is rendkívül érzékeny vagyok ilyen témák tekintetében, mint a biodiverzitás. Ez egy közös örökségünk, meg kell védeni, meg kell osztani, és úgy gondolom, hogy az jelentés, és már szeretnék is gratulálni a számvevőszéknek, hogy kiemeli ez a jelentés, hogy mit kell még tennünk azért, hogy a biodiverzitást továbbra is meg tudjuk őrizni Európában és az egész világon. A kérdés a következő volt. Hatékonyan támogatja-e az ERFA a biodiverzitás védelmét és a biodiverzitást közvetlenül előmozító projekteket? A számövőszék, ahogy a számövőszék képviselője is mondta, arra következtetésre jutott, hogy sok projekt létezik, megvizsgálták ezeket, több országba ellátogattak, és nem az volt a véleményük, hogy a tagállamok nem teljes mértékben használják ki a lehetőségeket. Nem megfelelő eszközként érzékelik, vagy értelmezik a tagállamok az erfa a biodiverzitás megőrzése céljából és ezért a tagállamok a javaslatok szerint a tagállamoknak bizonyítani, vagy biztosítaniuk kell az operatív programok hatékony végrehajtását. Előadóként szeretném a, elmondani, hogy a biodiverzitás védelme az egyik fő prioritása az Európai Uniónak. Hogyha nincsenek meg a megfelelő eszközök, akkor az Európai Unió nem tudja a nagy céljait elérni. Az Európai Unióban a biodiversitás tekintetében veszteségek fordultak elő 2010 előtt. 11 konkrét célt tűztünk ki a 2020-as stratégia keretében, és az 5-ös és a 6-os célok közvetlenül környezetvédelmi témákhoz kapcsolódnak. Az ERFA koncentrációja az egyes, a hármas és a négyes célokra valósult. Ez vitathatatlan, hogy Európában a természetes örökségünket folyamatosan romboljuk, és környezeti soknak tesszük ki. Azt is ki kell, hogy mondjuk, hogy a környezetvédelmi megfontolásoktól függetlenül, illetve a habitát rombolásától függetlenül is a gazdasági tevékenység a társadalom szempontjából is káros, hogyha a szakpolitikákban nem veszük megfelelően figyelembe ezeket a célokat. Nagyon sürgős, hogy cselekedjünk nem fogadhatjuk el, és nem gondolhatjuk azt, hogy ingyenesen és korlátlanul kihasználhatjuk ingyenes áruként a természetet. A természeti források kihasználása, a természeti katasztrófák, mindezeket az elemeket, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, mindezek összekapcsolódnak, és hatalmas kihívást jelentenek. Az Európai Unióban minden polgárt érintenek, és az egész világon minden polgárt érintenek az elfa felhasználása a biodiverzitás szempontjából nem megfelelően vagy gyengén orientált, azért néhány projekt sikeres volt, és sokszor nehézségbe ütközik az eredmények értékelése. Egy értékelésbe, egy rövid távú értékelésbe nem lehet beleírni a hosszú távú eredményeket, a biodiverzitás védelmének hosszú távú uh, potenciális céljait és eredményeit. Ezért nagyon fontos, hogy az alapokat az operatív programok szintjén megfelelően valósítsuk, hatékony legyen, hatásos legyen a felhasználás, és lehetőséget biztosítsunk arra, hogy egy korlátozóbb, illetve kötelezőbb jellegű keretet alakítsunk ki az ERFA keretében a biodiverzitás védelme érdekében. A nemzeti hatóságok így a regionális és helyi hatóságok számára egyértelmű iránymutatást tudnak adni a tervezéshez, és a biodiverzitás védelmét megfelelőbben tudják kezelni. Túl költséges lenne, és túl kártékony lenne, hogyha nem így lépnénk föl. Köszönöm szépen a figyelmet. Merci, beaucoup. Euh. Köszönöm. Köszönöm, nagyon jól bemutatta a jelentést, köszönöm az elvégzett munkát, és nagy bátorságra van ö, szükség, hogy kimondja az ember ezeket a véleményeket, és hát reméljük, hogy egyetemen jobb lesz majd a helyzet a közeljövőben. A kollégáknak szól ez a megjegyzés. Kim? Most pedig Vóján kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek ezt a kiváló prezentációt a biodiverzitás védelmében, és köszönöm a számbevő szék jelentését is, Lovin úr jelentését, amely az első ilyen jelentés, amivel foglalkozik. A jelenlegi klímaváltozási konferencia, amely éppen Perúban folyik, szintén fontos rész, illetve fontos témaként kezeli a biodiverzitást, hiszen rendkívül fontos témáról van szó. És ahogy a számvevőszék képviselője is mondta, az Európai Uniós alapokat megpróbálják a biodiverzitás védelmére fordítani, de más alapokról is szó van, és az alapok kihasználásának hatékonyságát kell, hogy ellenőrizzük, illetve az a kérdés, hogy valóban az alapokat kellene használni ilyen célokra, vagy a mainstreaming eszközével kellene érnünk. Emlékszem, máshol is megjelent már ez a kérdés. Az egyik az európai alapok költ, elköltésének, felhasználásának hatékonyságáról szólt, a a fiatalok munkavállalása, illetve a nők munkaerőpiacra való visszatérése területén, és ezek is olyan eredménnyel jártak, mely szerint sok más alapot is ki lehet használni ezeknek a céloknak az eléréséhez. Úgyhogy a bizottság felé az lenne a kérdésem, hogy a mainstreaming eszközét kellene -e használnunk ebben az esetben, hogy a biodiverzitás érdekében kihasznál, jobban ki tudjuk használni őket. Magamat is felraktam a hozzászólók listájára, hogyha a Natura 2000 2000-et megnézzük, akkor feltűnik, hogy a Natura 2000 nagyon sok forrásból finanszírozódik. Engem az érdekelne, hogy tulajdonképpen hogyan egyeztették össze ezeket a különböző finanszírozási forrásokat, ugyanis én úgy látom a saját magam választókörzetében, hogy a Natura 2000 lesz az az európai jogszabály, amelyet nem fognak megfelelően teljes területen implementálni. Az a választókörzet, amit én ismerek, ott az a helyzet, ott ott hatalmas végrehajtási hullámok vannak, egy hatalmas őrület, egy olyasfajta részletezettséggel, ami mondjuk 30 vagy 50 hektáros területen talán még betartható olyan ez a szigorúság, de annál nagyobb területeken valószínűleg nem. Jó lenne ugyanakkor, hogyha teljes területre kiterjedő végrehajtásról beszélhetnénk a Natura 2000 esetében, és a különböző források megfelelő összeegyeztetéséről. A jelentés nagyon érdekes, végre képbe kerülhettünk a helyzettel kapcsolatban. A kérdés az, hogy nem -e egy komplett e, téves irányról kell itt beszélnünk, hiszen nagyon kevés tagállam tudja használni ezt az eszközt, és hogyha használja, és akkor is nagyon kis mértékben. És ha föltesszük azt a kérdést, hogy miért van ez így, e, akkor erre talán nem kapjuk meg a választ e, ebből a jelentésből. Még vannak ugyan napjaink, egy hetünk, hogy ezzel foglalkozzunk, de az ERFA-ból való finanszírozás lehetőségét én magam sem tartottam volna lehetségesnek egyébként. Tehát a kérdés az, hogy egy ilyen egyedi lehetőséget valóban fenn kellett tartanunk, hiszen a kis ismertség, annak ellenére, hogy a kis ismertség oda vezet, hogy a, haték, hogy a megvalósítás hatékonysága szenved csorbát. És ez visszavezet engem az eredeti kérdéshez, hogy a Natura 2000 valóban mindenhol Európában hézagmentesen végrehajtásra kerül-e. Amit mi láthattunk, a szenvedőszik által felazott példában is, azok nagyon szép dolgok, de hát a hézagmentes teljes körű megvalósítástól nagyon messze vagyunk. Tehát a kérdés az, hogy Európa szerte, az európai tagállam mennyire hézagmentes ennek a végrehajtása. A másik dolog pedig, amit megemlítenék, hogyha az előkészítő intézkedések azok egy harmadot tesznek ki, akkor mennyiben reménykedhetünk abban, hogy az előkészítő intézkedésekből aztán valamikor egyszer majd tényleg igazi projektek lesznek. Mar- Martina, parancsolj! Ja, vigyim. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak egy megfontolás. Az optimális finanszírozás hiánya nyilvánvalóan a biodiverzitással kapcsolatos stratégia hitelességét is aláása. Ha megnézzük a cseh erdőt, akkor azt látjuk, hogy ez egy németországi területekre és csehországi területekre kiterjedő rész, és az ezzel, ezzel kapcsolatban a jogszabályokat máshogy alkalmazzák Csehországban és máshogy Németországban. Nálunk ez természetvédelmi terület, vállalkozási tevékenység, gazdasági tevékenység ott nem folytatható. Ez egy széleskörű konszenzus. Ez van tehát Németországban. A cseh oldalon viszont az a törekvés, hogy vállalkozások előtt megnyissák ezt a területet. Ez egy olyan példa, a cseh erdő példája, amely megmutatja, hogy konszenzusra, egyetértésre kell törekedni minden ilyen Natura 2000-es eh, területen. Tehát meg kell teremteni az egyensúlyt a természeti erőforrások hasznosítása és a természeti értékek védelme között. Ugyanis nem fog enélkül a források felhasználása sem megfelelően működni. A bizottságnak adnám meg a szót, mondja az elnök. Erasmus urat köszöntöm, és Lödu asszonyt ki fogja önök közül uh, átvenni a szót. Rasmussen úr parancsolja. Abstimmung Ki va commencer? Who will begin? Ki fogja elkezdeni a bizottság véleményének ismertetését? Lödő asszony. Köszönöm szépen! A bizottság Természetesen nagy örömmel vette a számvevőszék beszámolóját, ezt egyébként jeleztük is, elfogadjuk a számvevőszéki ajánlásokat. A biodiversitás valójában egy horizontális Európai Uniós szakpolitika. Nagyon fontos, hogy megfelelő források álljanak rendelkezésre a biodiverzitás védelme érdekében. Úgy gondolom, hogy hangsúlyoznunk kell, hogy a biodiverzitás egy olyan környezetvédelmi cél, amihez konkrét módszer kapcsolódik a költségek monitorozása tekintetében. Ez a módszer a klíma tekintetében is érvényes, úgyhogy fontosnak tartom ezt hangsúlyozni. E-, ezen túl A biodiverzitás integrációja, beillesztése az európai költségvetésbe, elhatárolt költségvetésként, ez vita téma volt hosszú távon, hosszú időn keresztül, és a bizottságnak jelenleg az a véleménye, hogy ez a leghatékonyabb megoldás, de azt végig kell még gondolni, hogy hogyan lehet hatékonyan bevenni a költségvetésbe ezt a elkönyvtett tételt. A klíma tekintetében ez még nem működik. 20%-os elkülönített célösszeg is szerepel még a e tekintetben. Most átadom a szót a kollégámnak. Köszönöm szépen számunkra. Nagyon fontos, hogy kijelentsük, hogy a biodiverzitás az egyik olyan szakpolitika, amit támogatunk, a tanácsi vitában is ez tükröződik, amikor a kohéziós politikáról van szó, a növekedés és munkahelyteremtés tekintetében is, úgyhogy egy olyan célról beszélünk, ami a kohéziós politikába tartozik, de nem a legfontosabb célja a kohéziós politikának. Ez magyarázza a célzott elkülönítéseket is, ez a három milliárd eurós összeg, ezt természetesen lehet magasabb összegben is kiszámítani, de minden esetre a teljes kohéziós szakpolitikai elkülönített összegnek ez egy kis aránya. Mi úgy látjuk, hogy a mainstreaming és az elkülönített összegek az earmarking között bizonyos kapcsolat áll fönn. Például egy közlekedési projektnél is vannak biodiversitási megközelítések, tehát ez az úgynevezett integrált megközelítés. De az a 2,8 milliárd, ami a jelentésben szerepel, ezt elkülönített összegnek, earmarked összegeknek is tekinthető. Itt gyakorlatilag a bizottság és az egyes tagállamok közti tárgyalások során kell egyeztetni a feltételeket. A bizottság számára a specifikus összegeket könnyebb kezelni, mint az úgynevezett általános mainstream összegeket hiszen itt a tagállamokkal történő egyeztetés ilyen feltételek között egyszerűbb. A jelentésben meghatározott megerősítés és célok pontosítása tekintetében azt szeretném elmondani, hogy amikor a Natura 2000-es tételek és biodiverzitása kapcsolatos témákra történik elkülönítés, akkor mi konkrétan meg tudjuk vizsgálni, hogy a pénzünket mit kapunk. Ez egyébként a tárgyalások során a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan tárgyalás egyik fő témája lesz. És pontosabb és mérhetőbb eredményeket szeretnénk elérni, ahhoz képest, ami a 2007-2013-as időszakról elmondható. Köszönöm. Did not answer even one single of our Nem válaszolt egyik kérdésünkre se. Yes, I think on the, on the question of A mainstreaming témában úgy gondolom, hogy választottam a kérdésre. A bizottság állásfoglalása az, hogy jelenleg ez a leghatékonyabb megközelítés, és a klímaváltozás helyzete más, ezt is elmondtam. Aztán a Natura 2000 kapcsolatos kérdés, hogy a jelenlegi végrehajtás megfelelően koordinált-e, ez volt a kérdés. Szerintem hangsúlyozni kell, hogy a Natura 2000-nél ez egy horizontális koordináció keretében történik, ez megtörténik a Natura 2000-es területekre vonatkozóan, ez a támogatások az alapok tekintetében is érvényes, hiszen minden tagállamnak vannak ilyen keret prioritásai. A gyakorlatban viszont nehéz ezeket koordinálni, hiszen az operatív programokat egymást követően hagyják végre, és nem párhuzamosan, hanem egy időben. Ezért a gyakorlatban a koordináció nehézségekbe ütközik. Úgyhogy erőfeszítéseket teszünk a megfelelő koordinációra, lehetne a helyszínen javítani a végrehajtást, az egyértelmű. A számvevőszéki ajánlás is ezt hangsúlyozza, és a bizottság támogatja, elfogadja. Köszönöm. I'm sorry if I was not clear in my... Elnézést kérek, hogyha nem volt egészen világos a válaszom. Én megpróbáltam válaszolni a kérdésekre, tehát ahogy mondtam, a bizottság számára nagyon fontos, hogy mindenki értse meg, az Európai Unió erőfeszítései ezen a területen csak az erőfeszítések egy részét kérdet képezi. A fő felelősség a tagállamoknál van, és ott is fog maradni a Natura 2000 keretében és úgy gondoljuk, hogy a számvevőszék jelentéséből az hiányzik, hogy kiszámolják, hogy a, a tagállamok mennyivel járulnak ehhez maguk hozzá. Mert hogyha ezt a részét nem látjuk a képnek, akkor a teljes képet sem fogjuk tudni megére, meg, megérteni. Úgy gondoljuk, hogy az európai költségvetéshez hasonlítva el, eléggé ha, kis hatékonyságú a hozzájárulás. Aber ich glaube, das können úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen oszthatjuk, de a kérdés az, hogy mit tudunk eh, a hézag mentes végrehajtás kérdéséről, illetve az irányelvről. Nálunk ez az egész iszonyatos eh, idegeskedéshez vezet, és nálunk a hódoknak egy tömeges bevándorlásáról kell, hogy beszámoljak, ami hatalmas eh, hatalmas idegességhez vezet. És a pénz itt van, de valahogy nem használják föl a problémák megoldását. Tehát mit tudunk az FFA-nak a hézagmentes, egész Európára kiterjedő egységes megvalósításáról. Ez igazából nem pénzkérdés, a pénz nem minden, az nem pótolja a saját erőfeszítéseinket. Tehát számukra az lenne a fontos, hogy tudjuk, hogy mi most orhidákat nevelünk-e, tehát gyakorlatilag különálló e, egyedi virágokat, és örülünk, hogy azok milyen szépek, vagy azt szeretnénk, hogyha egy, egy teljes összenőtt bokor lenne, e, egy teljes hézagmentes kiterjedt Natura 2000 övezet. Tehát itt igazából jobb lenne egy, egy, egy nagy szép virágos rét, mint egy-egy különálló szép virág. Yes, I think if you... Úgy gondolom, hogyha a végrehajtás, a habitáció és a, bő, és a madarakról szóló ö, jogszabályok végrehajtásáról van szó. Szóval tudjuk, hogy most vizsgáljuk ezt, és lesz egy átfogó jelentés arról, hogy mennyire hatékonyan működnek ezek a jogszabályok, mik a hiányosságok, és mit lehet jobban megteremteni. Ugyanakkor a biodiverzitási stratégiának is lesz egy félidős felülvizsgálata, és akkor itt is meg tudjuk próbálni a természetvédelem és más célokkal kapcsolatos eredmények, például a fenntartható mezőgazdaság és a fenntartható halászat területének megvizsgálását, és azt, hogy mit, milyen intézkedésekkel tudjuk ezt javítani. Minden esetre 2015-ben ezekkel kapcsolatban lesznek jelentések a lefedettséggel kapcsolatban hadd mondjak a helyi tapasztalataimról és a tárgyalásokról néhány szót, ugyanis a tagállamokkal tárgyalások, folytatott tárgyalások során kitűnt, hogy nagyon nehéz konkrét célokat felállítani a Natura 2000 és a biodiverzitási területen. A tagállamokat megpróbáltuk arra kényszeríteni, hogy konkrét célok és kézzelfogható intézkedések legyenek, hogy legyen egy konkrét állat, egy hód vagy valami, amivel kapcsolatban mérhető célokat tudnunk felállítani de úgy tűnik, hogy ez, erre a tagállamok képtelenek, tehát el kellett, hogy fogadjuk, hogy itt inkább ilyen intuitív módon próbálják meg megtalálni a területeket, folyamatosan elemzik a helyzetet, és nem tudják egyszerűen azt kimondani, hogy most elértük azokat a célokat, amelyek a természetvédelem területén kitűzettek. Annyira ö, folyamatosan változó a helyzet, a természet, hogy ez ö, így nem lehetséges. Ö, minden esetre megpróbálunk viszonylag célzott ö, területeket, célzott pénzeket találni, és, és akkor ha ezeket el tudjuk valamiféle célra költeni, akkor ezzel kapcsolatban persze az eredmények elemzése és a hatékonyság elemzése is könnyebb, de amíg a tagállamoktól nem kapunk konkrét javaslatokat, illetve konkrét intézkedéseket, célokat, addig számunkra is nagyon nehéz a hiányzó adatokból kiinduló megfelelő elemzések elvégzése doch sehr bekannt vor. Számomra ez nagyon-nagyon ismerősnek tűnik, ez az, amit naponta többször hallunk, hogyha ülést tartunk. Tehát, hogy a tagállamok és nem a bizottság a hibás. Owen úr, nagyon sok lehetőség van itt megválaszolatlan kérdések megválaszolására. Megadhatom önnek ehhez a szót. Thank you, Chair. Um, Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok választ adni a kérdésekre Természetesen a számvevőszék nevében tudok csak beszélni, és lehet, hogy más tanulmányokon fog alapulni az, amit mondok. Van úr kérdése, hogy e, a kérdésre vonatkozóan azt tudom mondani, hogy az Európai Unióban a döntéshozó hatóságok szempontjából ez az egyik legfontosabb dolog, de a tanulmányunk alapján Ebben az esetben a mainstreaming az RDF tekintetében legalábbis a biodiverzitásra vonatkozóan korlátozott, nehéz mérni, hogy bármilyen sikerről be tudjunk számolni. Az elnök asszony kérdezte, a, rákérdezett a Natura 2000-es végrehajtás koordinációját. Szintén a saját tanulmányunk alapján ez korlátozott. Megértem, hogy a bizottság a tagállamokat kéri, hogy állítsanak föl prioritási kereteket, ami a jövőben lehet, hogy fokozottabb koordinációhoz fog vezetni, de a tanulmányunkból azt tűnik ki, hogy erre vonatkozóan nincs még bizonyíték, hogy ez már megtörtént volna. Aztán viszonylag kevés tagállam haték, lép föl hatékonyan ebben a tekintetben, hogy ez valószínűleg a, esetleg a támogatás hiánya, vagy a nem megfelelő alapok miatt fordul elő. A 2,8 milliárdot nem tartom kevésnek. Vannak olyan projektek, ahol látjuk, hogy jó munkát végeztek, természetesen itt sem lehet minden eredményt számszerűsíteni. De a felmérésünkben a tagállamok olyan választ adtak, hogy úgy értelmezték, hogy más EU és nemzeti alapokból megfelelő pénzügyi háttérát rendelkezésre, és ezért úgy gondolták, hogy nem volt szükség konkrétan a biodiversitási témákba befektetni. Aztán az a kérdés, hogy az előkészítést a jövőben meg kell erősíteni. Ö, osztom az elnök aggájait. Nagyon sok promóciós, figyelemfelhívó tevékenységet látunk, de nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ezek valóban konkrétan a növények, a fajok, a környezet védelmé tekintetében konkrét akciókká fognak válni. Köszönöm szépen. Vielen, Dank. Köszönöm szépen úgyhogy akkor nem kell azzal a benyomással számolnunk, hogy a szép mező helyett csak egyedi orchideákat neveltünk. Most pedig megadom akkor az előadónknak a szót. Köszönöm, elnök asszony. Az, hogy az európai alapokat nem használják ki megfelelően a biodiverzitás tekintetében a tagállamok, ugye ezt lehet úgy értelmezni, hogy nem volt szükség erre a támogatásra. Viszont a számbevőszéki jelentés olvasásakor inkább azt látjuk, hogy egyetemen kimondja a számvevőszék, hogy eh, a 60%-os válasz alapján, hogyha nem használják ki megfelelően a támogatásokat, az problémát jelent. Például a felvételi kapacitás, a támogatáshoz való hozzáférési kapacitás tekintetében aztán a magas administratív teher is lehet azok ennek a projektek benyújtása, kialakítása megírásában. Lehet, hogy a bizottság kéne a tagállamokkal, hogy egyeztessen, hogy megoldásokat találjon, megoldást találjanak arra, hogy hatékonyabb legyen ennek a támogatásnak a felhasználása, és a célok valóban teljesüljenek. Nagyon sok a szigorúság ebben a tekintetben, meg kell nézni, hogy ez valóban hatékonyabbá teszi a felhasználást, nem arról van szó, hogy itt kötelező intézkedéseket kellene előírni, de erősen lehetne ajánlani a tagállamoknak, hogy hatékonyabban használják föl a támogatási lehetőségeket. Ja, vielen Dank. Wir sind Köszönöm szépen. Ezzel elértünk ennek a napi rendi pontnak a végére. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne ezt a kérdést még egyszer megnézni és megvizsgálni azt, hogy a kiadásoknak a koordinálása, a Natura 2000, a habitat és a biodiverzitás keretében hogyan működik. Különösen tehát, hogy mit értünk el az eddig elköltött pénzekkel. Ez a frakció számára is adott esetben ötlet lehetne, saját kezdeményezős jelentés készítését javasolja ebben a témában, és adott esetben e, a számvevőszéki eszmecserékben is fel lehetne vetni ezt a kérdést, hiszen ez számunkra egy kulcsfontosságú kérdés, az emberiségnek a jövője. És ezzel kapcsolatban rémisztően keveset és rémisztően pontatlanul tudjuk azt is. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezzel a témával újra foglalkoznánk, ezt eddig még nem tettük, de mindenképpen érdemes lenne, hogyha találnánk egy előadót, aki foglalkozna ezzel a témával, és azt érdeklődéssel, és megfelelő mélységben feldolgozná. Köszönöm szépen Owen úrnak, a számvevőszéknek a megjelenést, áttérünk a következő napi rendi pontunkra, ami a 15 per 2014-es számú különjelentés a külső határok alapról. Galea úr az előadó, a mi esetünkben viszont Denis de Jong a véleménynek az előadója. Galea úr, megadom a szót. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt szakbizottsági tagok, Érdeklődéssel és nagy figyelemmel olvastam a munkadokumentumot, amelyet tisztelt Denis de Jong jelentéstevő úr készített. Nagyra becsüljük, hogy a szakbizottság már is figyelmet fordított a külső határok alappal kapcsolatos jelentésünkre. A jelentésünk egy teljesítményi audit a külső határok alap működéséről. Mint ahogy tudják, az alapot 2007-ben alapították, és 2007-től 13-ig vonatkozó időszakra szántuk. Most a külső határokat támogató másik eszközzel váltottuk fel, amely ez év áprilisa óta működik az Európai Parlament és a Tanács rendelete alapján, és amely már január elsőjétől, amelyből már január 1-től lehívhatók összegek. A számvevőszék a területtel kapcsolatos két másik jelentést is készített már, az egyik a harmadik országbeli állampolgárok integrációjának tevékenysége, amelyet 2012-ben készítettük el, és ez év kezdetén a Schengen információs rendszerről is készítettünk egy külön jelentést. Ezek olyan jelentések, amelyek a külső határok alapal szoros kapcsolatban vannak. Jelentésünk három kérdésre koncentrál. A az alapok hatékonyságával kapcsolatos folyamatok, az Európai Uniós hozzáadott értéke az alapnak, illetve a kitűzött célok és programok elérése sikeressége. Az alapok ellenőrzését a bizottság 2014-től 20-ig terjedő időszakra vonatkozó ajánlásaiból kiindulva készítettük el, illetve még figyelembe vettük a következő időszakra vonatkozó költségvetési terveket is. Először is úgy gondoljuk, hogy az alap hozzájárult az Európai Unió külső határainak kezeléséhez és szolidaritást eredményezett a tagállamok körül, között, tehát szolidaritási eszközként jól működik. Ugyanakkor nagyon korlátozott volt az Európai Uniós hozzáadott értéke, ezt gyakorlatilag az eredményeken le se lehetett mérni. Ugye további Európai Uniós hozzáadott értékként a szolidaritási aspektuson kívüli értékeket kerestünk. Harmadsorban a tagállamok nagy hiányosságokat mutattak a folyamatok ellenőrzése során, mivel a tagállamok a 2007 és 2013 közötti időszakra nem elég megbízható, hiányos adatokat készítettek el a külső határok védelmének tárgyában az alapok kihasználásáról. A tagállami programokat nem építették be a határellenőrzési nemzeti stratégiákba, és nem volt megfelelő célkitűzés, illetve indikátorrendszer sem a, a, a folyamatok nem, bizosít, nem biztosították azt, hogy megfelelő közbeszerzési szerződéseken keresztül találják meg a feladatok elvégzőjét, és ez pénzügyi kockázatokat vont maga után. Az ellenőrzött tagállamok, Görögország, Spanyolország, Olaszország és Málta esetében nem megfelelő pénzügyi igazgatásokat és hiányosságot tártak fel, ami azt jelentheti, hogy a határellenőrzés pontosan ott nem volt megfelelőképpen megerősítve, ahol erre legnagyobb szükség lett volna. Tehát itt a, a, az alapok hatékonysága a tagállamok fellépése miatt nem volt megfelelő. Ugyanakkor a Frontex műveletekkel kapcsolatban is jobban ki kell használni az alapokat. Nyolc ajánlást készítettünk el, amelyet de Jonge úr, jelentéstevő úr is összefoglalt, és amelyet majd az új jogszabályok kialakításánál is figyelembe fogunk venni. Hadd mondjam el, hogy minden résztvevő, minden érintett részvételével tudjuk csak ezeket megvalósítani. Először is javítani kell az általános eredmények mérését és az ezekről való jelentést. Ez már biztosan bekerül az új jogszabályokba, amelyek kötelező jellegű indikátorokkal és kitűzött célokkal számolnak majd ezeknek a jele, e, e, e, rendelkezéseknek a befoglalása majd azon fog múlni, hogy a bizottság és a tagállamok munkája gyakorlatban hogy folyik. Például a bizottságnak biztosítania kellene, hogy az indikátorokat már kezdettől fogva kezdjék el gyűjteni, és hogy a tagállamok az output, illetve a hatásra vonatkozó mutatókat gyűjtsék össze. A második cél az, hogy a különböző alapáltal finanszírozott projektek Európai Uniós hozzáadott értékét emeljük. Ezzel, ezen azt értjük, hogy egy program olyan eredményekhez kell, hogy vezessen, amelyeket a tagállamok saját erejükből nem tudtak volna elérni. Elismerjük, hogy az új jogszabályok korlátozott ösztönzőt, ösztönzőket tartalmaznak a tagállamok számára a frontex illetve egymással való együttműködésre, de mi ajánlásainkban ennél sokkal magasabb ambíció, sokkal ambiciózusabb célokat tűzünk ki. Közös megvalósítási, illetve közös műveleti központok kialakítását ajánljuk a tagállamoknak, e, és általában véve azt ajánljuk, hogy a határigazgatási nemzeti stratégiákba teljes mértékben építsék bele az alapok kihasználását, és hogy a közbeszerzést hangsúlyosabban használják ki a feladatok megvalósításánál végül pedig a bizottság javaslata alapján és a parlamentum, tehát tanács rendeletének elfogadása alapján. Úgy gondolom, hogy az érintetteknek is, és a számvevőszékkel egy, együttműködésben a tagállamoknak is biztosítani kell azt, hogy megfelelő ellenőrzés legyen, és hogy amikor felülvizsgálat történik, amikor az eredményeket és a teljesítményt megvizsgálják, akkor az eredményről minden érdekeltnek továbbítsák a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Denisnek adom meg a szót. Ő az előadónk. Um, köszönöm, elnök asszony szeretnék köszönetet mondani az Európai Számövőszéknek, mert nagyon szívesen olvastam a jelentést a külső határok alapról, és egyébként pedig érdekes volt ez a gyakorlat, ez a feladat, hiszen gyakorlati példákat is be tudtunk tenni az elő a jelentésbe, hogy hogyan történt az alapnak a felhasználása, illetve milyen negatívumokat találtunk a felhasználás során fontos, hogyha visszatekintünk 2007-re, az eredetekre, az, a határellenőrzés, a szakpolitika végrehajtása, ez tagállami kompetencia, a tagállamok ezt így értelmezik, és ezért nem automatikusan fognak nagyon intenzíven együttműködni ezekben a témákban a tagállamok bár a Schengeni feltételek miatt ezt meg kellene, hogy tegyék. A bizottságnak az volt a problémája, hogy az automatik operatív együttműködés a tagállamok között egyszerűen hiányzott. Az egyik mechanizmus, amit lehet használni Európai Bizottság tekintetében, hogyha egy alapot állítanak föl, és a tagállamok, persze nem minden tagállam vesz ebben részt, nem mind a 28, de az EU tagállamok plusz EU kívüli részvevő tagállamokkal együtt jött, jött ki a 28-as országszám, tehát ezt a pénzt megkapják, és így látják a tagállamok, hogy projekteket nyújthatnak be, és együtt tudnak működni. Viszont a gyakorlatban való együttműködés azt is jelenti, hogy amit tagállami szinten már megterveztek, egyszerűen nemzeti szintű eszközök, tekintetében, vízumok, határellenőrzés tekintetében, ezeket benyújtották az alaphoz, és így megkapták hozzá a pénzt. Volt egy példa, például Olaszország részéről, közbeszerzési eh, rendszer 55 operatív jármű tekintetében nem volt egyértelmű, hogy valóban ezt a határellenőrzéshez fogják-e használni, arra van ez szükségük igazából rendőri munkára használták a, ezeket a járműveket, és ez viszont nem tartozik az alaphatájába. Úgy gondolom, hogy ez az együttműködésnek eléggé érzékeny területe, ezt figyelembe kell, hogy vegyük. Most viszont indul a második fázis, az európai külső határok alap, külső határok és vízum téma alá kerülnek. Ezért szerintem egy kicsit távolabbra kéne megvizsgálnunk, hogy eddig hogy működött az alap, hogyan lehet ezt koncentrálni, javítani, volt egy kis informális megbeszélésem az Európai Számvevőszéki alkalmazottokkal, auditorokkal, mert egy kicsit félreértéshez vezethet mint ez. Amikor megnézem az írásos dokumentum megfelelő bekezdését, amiben azt mondják, hogy konkrétabban kell elkülöníteni az összegeket, itt a szolidaritás szó szerepel, ez viszont megmagyarázom, hogy miért okoz problémát. A szolidaritás ugye az teljes alaptekintetében értelmezhetjük, hiszen valami olyasmiért fizettünk, amit a többi tagállamnak is meg kell tennie, és ezért közösen fizetünk a határellenőrzésért és a vízum intézkedésekért. Ezt a fajta szolidaritást a mm, polgároknak lehet, hogy nehéz megmagyarázni. A modern koncepciójáról van szó a szolidaritásnak, amikor határellenőrzésről és vízumokról beszélünk. Néhány tagállamnak súlyos problémát jelentett ez, hiszen erős bevándorlási nyomás alatt állnak külső határok tekintetében, más országoknál, más tagállamoknál kisebb ez a nyomás. Számomra a szolidaritás azt jelenti, hogy azok a tagállamok, ahol kisebb ez a nyomás, segítik azokat az tagállamokat, ahol nagyobb a bevándorlási bevándorlói nyomás, határellenőrzés, humanitárius eszközök tekintetében, az alapjogok biztosítása tekintetében. Ez a fajta szolidaritás viszont az alapban így konkrétan nem szerepel, hiszen itt minden szolidaritásnak tekintünk ebben az alapban és számomra ez nem igazán kézzelfogható, illetve mérhető. Úgyhogy egyik fontos ajánlásom az lenne, hogy pontosítsuk azt, hogy mit jelent a szolidaritás, és az alap egy részét tartsuk föl azon tagállamok számára, amelyeknek valóban több segítségre van szükségük a határvédelemre vonatkozóan. A második rész tekintetében itt, itt teljes mértékben egyértetek az európai számbevőszékkel. A második részt arra kell föntartani, ami valóban közös. Frontex, Aztán az együttműködés, konszul együttműködés, tehát hogy legyen külön konszulátusok, hanem ezeket vonjuk össze, ha lehet. Ezt is el lehet különíteni, hiszen ez egy önálló cél az Európai Unió tekintetében. Aztán a sürgősségi vagy specifikus tevékenységek, akciók, ezek tekintetében a számvevőszék megállapította, hogy ebből sok, vagy talán mindegyik egybe esik a Frontex-el, a vízum együttműködéssel, a konszuli együttműködéssel. Hogyha pontosítani tudjuk, és jobban tudjuk koncentrálni az alap felhasználását ezekről a célokra vonatkozóan, akkor szerintem teljesítjük azt a ajánlását is a számvevőszéknek, hogy vegyük ki az első fázist hogy a bizottság be akarta vonni a tagállamot egy üzleti jellegű modellbe, és így lehetne a szolidaritási tagállamok közötti szolidaritási, szolidaritási célokat és az együttműködési célt is megvalósítani EU szinten. A részleteket persze részletes ajánlásemet el tudják olvasni a jelentésben, a számvevőszéki ajánlásokat is el tudjuk részletesen olvasni, de a fő megközelítés talán ez lenne, amit itt most szóban bemutattam. Köszönöm szépen. Két nagyon érdekes jelentést, beszámolót hallottunk egyrészt a számvevőszékről, másosorban ugye a munkadokumentumról. Tamás, parancsolj, te szót csak. Vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, eh, vážení členové. Tisztelt elnök asszony, kedves kolléga, tisztelt számvevőszéki képviselők, kedves vendégek! Szeretnék köszönetet mondani az Európai Számvevőszéknek a jelentéssel kapcsolatos kitűnő munkáért. Ez volt a, a, a maga nemében az egyik legjobb ilyen dokumentum, ami nagyon sok konkrét példát tartalmazott. És hogyha átolvassuk őt, akkor nagyon jó képet alkothatunk az egyes források elköltéséről. Szeretnék az előadónknak, Denis de Jongnak is köszönetet mondani, aki megkoronázta ezt az amúgy is kitűnő munkát. Élvezettel olvastam a munkadokumentumot. Mégis engedjék meg, hogy néhány megjegyzéssel éljek. A külső határoknak a védelme egy alapvető téma az Európai Unióban. Tehát alapvető téma. A külső határok megfelelő védelme kulcsfontosságú számunkra, ezért különös hangsúlyjal kell kezelnünk ezt a kérdést. A LIBE szakbizottság beli előadóra is eh, ebben az értelemben kell eh, befolyással lennünk, és fontos, hogy nyomást gyakoroljunk, hogy a erre fordított források eh, tovább növekedjenek. Természetesen a források felhasználása sem lehet akármilyen. A külső határok alap egy nagyon fontos pénzügyi eszköz, amely lehetőséget biztosít az Európai Unió számára, hogy kinyilvánítsa a szolidaritását azon tagállamok iránt, akiknek a legnagyobb menekült hullámmal kell a külső határaikon szembenézniük. Ebben mutatkozik meg a közös európaiság. Ezért a források elköltésének hatékonyságát különösen az elkövetkezendő években eszenciálisnak tartom és e- ezen a ponton néhány alapvető problémába kell, alapvető problémába ütközünk, amit már is, ismételten kritizáltam én magam is, és kritizáltunk itt a szakbizottságban többen is. Az egyik probléma a monitoring, a másik probléma az értékelés. Úgy gondolom, hogy a számvevőszék kiemelten foglalkozott a különböző mutatószámoknak és a mutatószámok alkalmazásának a kérdésével, az Európai Bizottságtól is folyamatosan ezt halljuk. Nagyon jó, hogy a bizottság végre úgy döntött, hogy közös, közösen használt mutató számokat fog majd alkalmazni, de hát emellett bizonyos program specifikus mutatószámokat is lehet alkalmazni. Ezen a területen még nagyon sok a tennivaló. És amit szintén fontosnak tartok, az, az a tény, hogy ez a pénzügyi eszköz a Frontexnek a munkáját közvetlenül támogassa. A Frontexnek tehát a felszereltsége, a Frontex pénzügyi ellátása kötelezővé váljon eh, az alapon belül. Néhány tagállamnak a Frontex számára saját magának kellett felszerelést vásárolnia, és, ezeket, és az is előfordult, hogy a Frontex eszközét nem a Frontex által koordinált, vagy a Frontex által lefolytatott intézkedésekre használták. Úgyhogy ezek is további problémák, amiket kiegészítésképpen Dőjong úr listájához elmondanék. A vízumok kérdése és a határvédelem kérdése külön kellene, hogy megjelenjenek az alap szabályozásában, bár ez nyilván az adminisztráció növekedéséhez és nyilván az intézkedések késlekedéséhez is vezethet, amit mi folyamatosan kritizálunk. Tehát De Jong úrnak azt a kérdést tenném fel, hogy az alapnak egy ilyen további részletezése az hogyan nézne ki és nem gondolja el De Jong úr a konkrét, azt, hogy a konkrét projektekben való együttműködés csak megbonyolítja egy ilyesfajta részletezéssel programnak. Én magam is felraktam magamat a hozzászólók listájára, nekem a ez ennek kérdésem. A Görögországnak a felhasználási kvótája az nagyon-nagyon sajnálatos. Tudjuk, hogy milyennek az oka. Görögország messze az átlag alatt teljesít, és jól lehet ez az az ország, ahova nagyon sok menekült érkezik, és az ember azt várná, hogy ott nagyon is kihasználják a rendelkezésre bocsátott forrásokat. Nem látok más hozzászólót, nem tudom, hogy ki van a bizottság részéről jelen. Home és Konde urak. Bocsánat, nem láttam önt, parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Dear members. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt számvevőszék, tisztelt kollégáim! Én is szeretném megköszönni a számvevőszék tagjainak a jelentést. Jól olvasható, nem tudom, hogy régebben hogy, hogy volt, de ta, úgy gondolom jó képet adott arról, hogy hogy folynak a folyamatok. Az ajánlatok felhívták figyelmünket egy sor fontos kérdésre, például a releváns, mérhető és kér, kézzelfogható mutatókra, illetve az output és a hatékonysági mutatókra, valamint arra, hogy a végrehajtási folyamatoknak meg kell, hogy felelj, folyamatok meg kell, hogy feleljenek a tervezett megközelítésre. De az európai országok között elosztása a forrásoknak problematikus számomra, a külső határok védelmét ahhoz kellene arányba állítani, hogy milyen, melyik országot milyen nyomás fenyeget az európai hozzáadott érték követelménye több kérdést fölvet, tehát például azt, hogy hogy valósítjuk meg ezeket a terveket, és hogy milyen mutatók alapján tudnánk olyan országlistát, prioritált listát elkészíteni, amely megmutatná, hogy milyen sorrendben kellene, hogy az országok között elosztani a forrásokat. Én szeretném kollégáimnak elmondani, hogy mi is külső határát képezzük Bulgáriában az Európai Uniónak, és nagyon nyomás, nagy nyomást tapasztalunk, migrációs nyomást, különösen most a közel-keleti régiókban történtek miatt. Ezért most én meg szeretném kérdezni, hogy miért nem készítenek olyan mutató rendszert, amely országokra lebontva mutatja meg, hogy a külön, különböző országokat milyen konkrét ö, fenyegetések tartják nyomás alatt. És akkor itt a, a bevándorlási ö, hullám, illetve a bevándorlási nyomás alatt a, a tengerpart, az a repülőtereken utas, ut, utasok formájában megjelenő nyomás is szerepelhetne a lakosság számának arányosításával, stb. És akkor, hogyha meglennének ezek a mutatók, akkor ezzel kapcsolatban sokkal könnyebben lehetne a, azokat a prioritásokat feláll, felállítani, amelyeknek alapján aztán mérhető forráselosztás, illetve sokkal pontosabb forráselosztás elosztás jöhetne létre, és akkor sokkal jobb, jobban mérhető és összehasonlítható lenne az, any, az, az, az anyagiak, a források felhasználása. Az Európai Unió külső határairól szólván, nyilván az Európai Unió teljes egészének biztonságáról és a biztonságának a védelméről szólunk, és nagyon-nagyon komoly a probléma. Ezt én külső határország polgáraként meg tudom mondani. Köszönöm szépen, persze, pontosan ezért vagyunk itt, hogy erre mind figyelemmel legyünk. Kom úr van itt a bizottság képviseletében, és de ki fogja elkezdeni a hozzászólást? Thank you very much, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a bizottság szeretné azt hangsúlyozni, hogy nagyon gyümölcsözőnek tartjuk a számvevőszéki jelentést, és nagy örömünkre szolgál, hogyha együtt dolgozhatunk, dolgozhatunk a számvevőszéki ajánlásokon, amit ugye a bizottságnak és a tagállamoknak címeznek. A szakbizottság előadójának is szeretnék köszönetet mondani az javaslatokért, amelyeket a jelentésébe írt. Ha a számvevőszéki ajánlásokat tekintjük, e tekintetben csak néhányat szeretnék kiemelni. A nemzeti stratégia hiánya. Úgy gondoljuk, hogy az új jogi keretek között könnyebben lehet majd stratégiaibb témákra koncentrálni, hiszen a bizottságnak már voltak szakpolitikai egyeztetései a tagállamokkal. És ez lehetővé teszi a stratégiai orientációt, ami a programokban is szerepel. A több éves alapkeret is lehetővé teszi, hogy a stratégiai témákra tudjunk koncentrálni, a korábbi pénzügyi keret, több éves pénzügyi tervhez képest. Az eredmények mérése tekintetében a számvevőszik is kiemelte ezt a kérdést, és az új jogi keret közös monitorozást, közös értékelést kíván, ami kötelezővé teszi a tagállamok számára a célok kitűzését, és kötelezően közös indikátorokat kell majd, hogy használjanak, ami a nemzeti programokban szerepelni fog. Ez változtatni fogja a bizottság és a tagállami együttműködést is 2014-et követően. Egy átfogó informatikai rendszert fogunk használni, ami a struktúrális alapokra is érvényes lett. A középtávú értékelés nem volt teljesen megfelelő. A bizottság úgy gondolja, hogy az alapok végső elemzése erősebb kell, hogy legyen. Követni fogjuk a számvevőszéki ajánlásokat, ezt tulajdonképpen már meg is kezdtük. Minőségi jellegű tájékoztatásra fogunk koncentrálni. Hét értékelő csapat fog működni. A relevancia, hatékonyság, hatásosság, EU hozzáadott érték és egyéb témákra fogunk koncentrálni a tekintetben, hogy az EU hozzáadott érték nem megfelelő, illetve hogyan lehet a frontex -e szinergiákat kialakítani. a e tekintetben úgy gondoljuk, hogy az új jogi keret foglalkozik ezekkel az agályokkal megfelelően. A bizottság még több erőfeszítést fog tenni azért, hogy hozzáadott értéket biztosítson az alap. A kezelési és ellenőrzési rendszer hiányai tekintetében a bizottság és a tagállamok egyeztetnek, és amikor szükséges, akkor pénzügyi korrekciót fogunk indítani. Az előadó javaslatai tekintetében úgy gondoljuk, hogy az új jogi eszközök lehetővé fogják tesz, tenni, hogy jobban koncentráljunk azokra a területekre, amelyeket az előadó megjelölt. A szolidaritás, a alap tagállami összeg számításnak az alapja. Amelyik tagállam jobban kíván téve a bevándorlási nyomásra, több támogatást fog kapni. 2017-ben fogunk egy részletes elemzést végezni, és ekkor fogjuk újra számítani, hogy mely tagállamok állnak nagyobb nyomás alatt. Az előadó által prioritásként meghatározott témák például a konszuli együttműködés tekintetében, illetve a közös műveletek, Frontexes műveletek tekintetében is azt tudom mondani, hogy a sürgőségi támogatásra vonatkozóan a bizottság elkülönített egy külön csapatot. Ezek az elsőbségi célok, úgy gondolom, hogy ezeket jobban fogjuk tudni kezelni az új jogi keret tekintetében. Az ESZ Frontex eszközök regisztráció tekintetében úgy, ahogy mondtam, egy specifikus eszköz lehetővé teszi, egy 20 milliárdos keret fogja lehetővé tenni a beszerzést, eszközbeszerzést, de itt technikai eszközökre van szó, és itt specifikus intézkedésekre van szükség, ezt viszont a Frontex pénzügyi szabályzata tartalmazza. Az alapjogok tekintetében úgy gondoljuk szintén, hogy az új jogi keret fog megfelelően hátteret biztosítani e tekintetben. A tagállamoknak van egy általános kötelezettsége az alapjogoknak való megfelelés tekintetében, és a jogi alap szerinti végrehajtás során ezt mindig, hogy figyelbe kell, hogy vegyék. Az ex ante feltételek tekintetében a tám- operatív támogatásra vonatkozóan, ez ugye 40%-a teljes eszköz által biztosított keretből, itt is a tagállamoknak figyelembe kell ezt venniük. Köszönöm szépen! Gibt es weitere Wortmeldungen? Van -e esetleg további hozzászólás? Mivel nincs, ezért újra megadom a számvevőszéknek a szót, és utána majd a vélemény előadója fog újra szót kapni. First of all, I would like to... Köszönöm. Először is még egyszer szeretném megköszönni elnökasszonynak, valamint a jelentéstevőnek és a jelenlevő szakbizottsági tagoknak is a konstruktív együttműködést az audit elvégzése során. A bizottságnak is köszönöm az együttműködést. De Jong jelentéstevő úrral egyetértek abban, hogy az Európai Unió ezen a területen még sok tennivalóval kell, hogy számoljon. Igaz, hogy a Schengeni rendszer már évek óta létezik, de még mindig van egy sor feladat. A Schengeni rendszerhez tartozó országok fel kell, hogy gyorsítsák az európai külső határok igazgatásának integrált folyamatát, illetve határigazgatás hatékonyságát. Egyetértek Csenkovszki úrral azzal, hogy ez közös európai feladat feladat, különösen a jelenlegi politikai helyzet fényében, mert nagyon súlyos politikai tartalommal rendelkezik. Most, hogy elkezdtük az új pénzügyi eszköz alkalmazását, a tagállamok és egyéb érintettek állandóan ellenőrzik, felügyelik az általunk végzett munka eredményeit, és az, az európai tagállamok egyre inkább az európai szintű hatását nézik ennek a folyamatnak, és pontosan így próbálják majd meg felhasználni az alapokat is. Tehát nem annyira nemzeti, mint inkább európai szintű szempontok figyelembevételével a, biztosítani kell azt, hogy legyen hozzáadott európai értéke, biztosítani fogjuk, hogy az adott jogszabályok megerősítsék annak az igényét, hogy legyenek kötelezően alkalmazott specifikus mutatók, amelyek az ellenőrzést megkönnyítik, és azt is, figyelem, azt is figyelembe kell vennünk, hogy ez az új rendelet csak egyik a az újak közül van az 503-as és az 504-es, amely szinten ilyen tárgyban rendelkezik, és van egy sor olyan új európai kezdeményezés, amely szintén az európai külső határokat és az ezzel kapcsolatos bevándorlási problémákat hivatott kezelni. Nagyon fontos lesz tehát a bizottság számára is, hogy ne csak ezeknek, ennek az egy rendeletnek a végrehajtására koncentráljon, hanem egy szélesebb megközelítésre, amely a, a kép, a teljes kép összeállásához fog segíteni, segítséget nyújtani. Miért használták ki ilyen csekély mértékben az alapokat eddig ahogy elnök asszony is kérdezte. Nyilván mindenki tudja, hogy az elmúlt évben milyen környezet alakult ki, és azt is, hogy a külső határok alapok utolsó ö, működési évével esett egybe ez a problémás időszak. Minden esetre úgy gondoljuk, hogy a közbeszerzési problémáknak tudható be legelső sorban ez a sok gond. Túlságosan hosszú időt vettek igénybe a közbeszerzési folyamatok, és nem csak Görögországban, hanem más tagállamokban is felmerült annak az igénye, hogy nagyobb adminisztratív kapacitásokat állítsanak rendelkezésre, annak érdekében, hogy a célok eléréséhez meglegyen a megfelelő munkaerő, de annak érdekében is, hogy a, a hatékonyság, az eredmény, eredmények hatékonyságát meg tudjuk vizsgálni. A bizottság már eddig is sok erőfeszítést tett annak érdekében, hogy a, ezekben a témákban, a programok végrehajtásának témájában élénk párbeszédet folytasson a tagállamokkal. Úgy gondolom nagyon fontos azon igyekezni, hogy minél korábban felderítsük a nehézségeket a programokkal kapcsolatban, és azt is tudom, hogy most már azért nagyobb a tapasztalatunk, bölcsebbek vagyunk a 2007 és 13 közötti időszak tapasztalatai alapján, és biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő években nagyobb, jobb eredményeket fogunk elérni. Köszönöm a szakbizottsági tagok és a bizottság hozzászólását az alapvető emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekről. Igen, ez teljes mértékben fontos, hogy az Európai Unió minden intézkedésében ezeket is tiszteletben tartsa, és egy kicsit nagyobb figyelmet kell fordítanunk arra is, hogy amikor a forrásokat, források pántikázásáról van szó a tagállamokban, akkor az milyen módon folyik, tehát hogy milyen célhoz kötött összegek milyen célra kerülnek felhasználására. Természetesen a tagállamok felelőssége mindez, de a célhoz kötés nem feltétlenül fog automatikusan sem jobb tervezéshez, sem jobb végrehajtáshoz vagy jelentéstételhez vezetni. Hiszen a teljesítmény méréséhez intelligens célkitűzések és intelligens mutatók is szükségesek. Végül pedig a szolidaritásról A szolidaritás fontos része az új jogi keretnek, az új rendelet preambulum bekezdésében több utalás is történik a szolidaritásra, különösen az olyan tagállamok eh, említésével, amelyek aránytalanul nagy terhet kell, hogy vállaljanak földrajzi elhelyezkedésük miatt a eh, bevándorlási hullám elviselésében. Alapvető összetevője tehát eh, a szolidaritás, a külső határok igazgatása politikájának, és a rendeletben vannak részletek és konkrét rendelkezési javaslatok is, hiszen ott a különböző tagállamok különböző kockázati szintjéről van szó, a minimális, a normál, a közép, közepes, illetve igen magas szintű kockázatokat említi a rendelet. És ugye azok a tagállamok, amelyek valóban túl nagy terhet vállalnak, illetve túl nagy tehernek vannak kitéve, nyomásnak vannak kitéve, ennek megfelelően kell, hogy észesüljenek az anyagiakból is, annak érdekében, hogy ellen tudjanak állni a nyomásnak. Köszönöm szépen még egyszer a szót. Köszönöm szépen, a DG Home-nak csak azt tudjuk ajánlani, hogy beszélnek a DG Regi kollégáival, és egész egyszerűen hozanak létre egy munkacsoportot, egy közös munkacsoportot, és az megvizsgálna ezeket a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy egyáltalán nem elfogadható, hogy Görögország felhasználatlanul hagyja a forrásokat. És zárásképpen akkor az előadónknak, Denisnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Görögország tekintetében úgy gondolom, hogy ez egy nagyobb problémának a része, és más szakbizottságokban is ebben a épületben tárgyalunk erről. A jelenlegi rendszerben nem igazán szerepelnek ösztönzők Görögországra vonatkozóan, hogy hatékony legyen a határellenőrzés, mert hogyha hatékony a határellenőrzés, akkor a határon figyelme kell venni a menekült kérelmeket is, kérelmezőket is, kezelni kell őket, és ez egy hatalmas politikai probléma része, a felelősség megosztása, amíg nem létezik, vagy más mechanizmus a menekült témában nem létezik, akkor Görögországnak az az érzése, hogy egy nagy tehert kell, hogy ő viseljen Európa nevében. Úgyhogy nem meglepő, hogy nem használják megfelelően a támogatást a határellenőrzés tekintetében. Ha jobb a határellenőrzés, több lesz a menekültkérő, és ez nagyobb teher Görögországra de most a munkadokumentumban ezzel részletesen nem foglalkoztam, mert tényleg úgy gondolom, hogy ez inkább egy szélesebb körű téma és szélesebb körű egyeztetés, tárgyalás témája kell, hogy legyen. Úgy gondolom, hogy egy irányba mutatunk, ez egy munkadokumentum, a számvőszék jelentése a 2013-ban lezárt programról szól. Az új program a nemzetközi belső biztonsági alap tekintetében új kritériumokkal valóban néhány ajánlás irányába fog mutatni. A bizottság és a számvevőszék ajánlásaira utalok, mindketten jelezték, hogy ez így fog működni. Mindezt előre bocsátva, még mindig egy kicsit különösnek tartok itt egy elemet, az új programban is tagállamok, ahol alacsony a bevándorlási nyomás, ahol könnyen el tudják látni a saját határuk ellenőrzését, az új szabályok szerint is még mindig fognak kapni pénzt ebből az alapból. Projekteket nyújtanak be, anyagok beszerzésére kérnek támogatást a program az alap keretében, ami lehet, hogy az EU számára nem prioritás. És ez egy súlyos probléma, és úgy gondolom az új rendszerben is ez fönnmarad. Bár nagyobb lesz az együttfinanszírozási arány a ilyen tagállamok esetében. illetve a konzuli támogatás a Frontex tekintetében is ezeknél magasabb lesz a támogatási arány a tagállamok részéről. Tehát vannak itt ösztönzők e tekintetben, de nincs kizárva az, hogy azok a gyakorlatok, amelyek a számvőszek szerint nem voltak túl hasznosak, hogy ezek továbbra is fönnállnak tagállamok olyan célokra fogják majd felhasználni az alapot, amit egyébként is megoldanának, Úgyhogy úgy gondolom, hogy az alap koncentrációja olyan tagállamok igényeire, amelyeknél valóban határ problémák merülnek föl, erre jobban kéne koncentrálni a jövőben. A bürokrácia, utálom a bürokráciát, és ugye ha még több szabályt vezetünk be, akkor még bonyolultabb lesz a helyzet, de hát majd a kollégákkal egyeztetni kell a tekintetében. Minden esetre a magas társfinanszírozási arányokat már a sürgősségi esetek tekintetében és más témákra már meghatároztuk, úgyhogy ez nem újdonság. Továbbá meg kell találnunk azt a lehetőséget, hogy a nehézségekkel küzdő tagállamokra koncentráljunk. Más tagállamoktól vegyük el a projekt, projekt lehetőségeket, amelyek olyan tagállamok esetében, amelyeknek nincs igazán erre igényük. Persze nem ilyen élesen kell, hogy ez működjön, de minden esetre a hatékonyságot kell, hogy szolgáljuk. Fontos, hogy a olyan tagállamokra koncentráljunk, ahol több a nehézség. Egyébként pedig teljes mértékben egyetértek a teljesítési indikátorok, a monitorozás és a bizottsági értékelés tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen az érdekfeszítő vitát, a köszönet természetesen az Európai Bizottságnak és a számvevőszégnek is, szóval ezzel elértünk ennek a napirendi pontnak a végére, és az a problémánk, hogy a következő napirendi ponttal kapcsolatos beszélgető partnereink még nincsenek jelen, hanem majd csak pár perc múlva érkeznek, úgyhogy 10 percet 11 óra előtt, 20 perc múlva fogunk itt találkozni, vagy ahogy úgy németül mondják, 10 óra 50 perckor. Addig megszakítjuk az ülésünket, másképp nem működik, hiszen beszélgető partnereink nélkül nehezen fogunk előbbre jutni. Köszönöm. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Nach der Folytatjuk akkor az ülést rövid megszakítás után. Közben az Európai Beruházási Bank európai, Európán kívüli műveletteiért felelős igazgató, valamint Martina Labájova is megérkezett, és Lamarck urat is üdvözlöm, aki nevünkben fog majd szólni. Először Lámár úr, úrnak adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, tisztelt Költségvetési Ellenőrző Bizottság, jó reggelt kívánok! Nagy örömmel képviselem itt ma az Európai Beruházási Bankot. Tulajdonképpen az Európai Parlamentben először járok, és igen, nagy benyomást tett rám már is a parlament, úgyhogy minden tőlem telhetőt megteszek aznak érdekében, hogy jól bemutassam a mentesítést, amelyről szó van, illetve az Európai Beruházási Bank kotonui beruházási eszközét és az ezzel kapcsolatos adatokat. Nem ez a mentesítési eljárásnak ez nem tartozik, eljáráshoz ez nem tartozik hozzá szorosan, ez a projekt, de mivel az Európai Beruházási Bank már évek óta azon igyekszik, hogy minél szorosabban együttműködjön az Európai Parlamenttel, évek óta az a szokás, hogy egy általános jelentésben elmondjuk önöknek, hogy milyen módon költöttük el az Európai Fejlesztési Alapból származó forrásokat az Ákácsi országokban. Úgyhogy először egy általános jellegű prezentációt fogok tartani a 2013-as eredményekről, Megpróbálom rövidre fogni, és 20 percnél nem tovább tartani ezt a beszámolót. Utána pedig rendelkezésre állok a kérdéseik megválaszolását illetően. Először tehát néhány általános alapvető bemutató megjegyzést tennék. Mint ahogy tudják, az Európai Beruházási Bank az Európai Unió bankja, tehát a 28 tagállam az egyedüli részvényes a bankunkban. Általában, de nem csak kölcsönzési, kölcsönnyújtási tevékenységet folytatunk, és az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben tesszük ezt meg. Az évi volumen ennek a kölcsönnyújtásnak körülbelül 70 milliárd euró jelenleg, és ebből 10% az, amely az Európai Unión kívüli országokba áramlik. Az Európai Unión kívüli területeken olyan kölcsönzési mandátumok köszönhetően működünk, amelyet önöktől kaptunk, és ezt a mandátumunkat egy további 7 éves időszakra is megkaptuk. Gyakorlatilag a világ bármelyik részén működünk, Ausztráliában és amerikai északi részén is, különböző intenzitással természetesen, és az afrikai, szabszaharai, a, szubszaharai Afrikában, karibi területen és csendes óceáni térségeken is működünk. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretnék majd előső sorban a kotonui befektetési eszközre koncentrálni. Először tehát elmondom, hogy hogy néz ki a kerete ennek a rendszernek, ennek az eszköznek, aztán elmondom, hogy milyen számok, milyen projektek voltak. Ezután a 11. fejlesztési alapi periódusnak a hatásairól beszélek, aztán az eredményekről, és arról, hogy hogy mérjük az eredményeket. Először is tehát a keretről. hogyha a számítógépes eszközök is hajlandók velem együttműködni. Afrikában, tehát az AKC országokban leginkább a befektetési eszközt használjuk, amely az Európai Fejlesztési Alap forrásait veszi igényben. Látjuk a zöld területen ezt a pénzt ezt a, ezeket a forrásokat kétféle tevékenységre használjuk fel. A kék és a lilával jelzett nézetek mutatják ezt. A kék a különböző tőke kölcsönökre, tőkepiaci kölcsönökre értendő, és ezek általában helyi valutában kerülnek kölcsönzésre. A másik a lila négyzet, amely az AKC országoknak, illetve a tengeren túli területeknek nyújtott kölcsönökre vonatkozik 634, illetve 5 millió euró összegben. Ezen belül időnként technikai segítségnyújtás is, illetve kamat, kamatráta kölcsönről is szó van, szó van, és itt ezt a két négyzet közös halmazában látjuk. Az tagállam tagállamok egyetértése mellett, még emellett, e, ezen kívül a pénzeken kívül saját forrásból is tudunk kölcsön nyújtani. A saját források olyan pénzek, amelyeket a tőkepiacokon a saját mérlegünkön szereplő forrásokból biztosítunk. Ugye az eddig említettek azok a saját forrásainkon kívüli összegek, de itt most a saját forrásunkról van szó. Szóval az AKC célokra két és fél milliárd, a tengeren túli területekre pedig körülbelül 100 milliárd euró mértékben tudunk különböző, kölcsön, különböző formájú kölcsönöket nyújtani, ahol általában KKV-k, illetve időnként akár nagyobb vállalatok számára is tudunk kölcsönöket nyújtani. Néhány szót most arról, hogy a kotonói befektetési eszköz hogy működik. Ez egy olyan egyedi mechanizmus, amelynek során tulajdonképpen önök, tehát az Európai Unió tagállamai, az Európai Beruházási Banknak 3,1 millió milliárd eurót biztosítanak, és ezt a pénzösszeget tudjuk közvetíteni az országoknak, és amikor ugye ezeket a kölcsönöket visszakapjuk, akkor a fölöslegből egy fölösleget újra be tudjuk fektetni, és ezt tudjuk bizonyos töke átételi hatással befektetni aztán dinamikus módon. És látjuk, hogy a képen 2003-ban kezdődik, kezdődnek az adatok, és látjuk, hogy az összesített összegek hogy néznek ki, amelyeket egyelőre 2013-ig adtunk ki, és ez majd a jövőben a visszafizetett kamatokkal együtt összesítve úgy fog alakulni, hogy több pénzünk lesz, illetve több kölcsön tudunk majd nyújtani országoknak, mint az az összeg, amelyel eredetileg indultunk. Tehát igazából egyedi mechanizmusról van szó, amely lehetővé teszi számunkra azt, hogy nagyobb volumenű eszközt, illetve nagyobb volumenű műveletet teremtsünk, mint a kezdeti összeg. Na most azt illetően, hogy az afrikai, szubszahara afrikai, szubszaharai Afrikában, illetve a karibi és csendes óceáni országokban milyen módon tervezzük meg a tevékenységünket. Van a helyi magánszektor fejlesztésére vonatkozó tervünk, illetve közszektor fejlesztési céljaink is vannak. Bármit teszünk, de erre majd később visszatérek, tehát bármit tesszünk, annak eh, nagyon, eh, nagyon jól mérhető, magas szintű fejlesztési hatása kell, hogy legyen. és nem is a kölcsönzők típusása szerint, hanem a kölcsönök szerint két fontos csoportra osztjuk a kölcsönöket. Az egyik az az infrastruktúra, és itt nem csak a fizikai infrastruktúra, hanem a szociális infrastruktúra, vízellátás, csatornázás, stb. Tehát ezek mind az infrastruktúra kategóriába tartoznak, ide tartozik az energia is. Másik nagy kategória pedig a pénzügyi szektor, amely megfizethető kölcsönöket nyújt kicsi, ki, ki, kis vállalkozásoknak, illetve mikrovállalkozásoknak a régióban. Az általános prioritásunk az mindenképpen klímavédelem. A klímavédelem természetesen nem biztos, hogy minden kölcsönnek van közvetett, közvetlen hatása, de közvetett hatása mindenképpen, tehát igyekszünk olyan, olyan projekteket választani, amelyek valamilyen módon kapcsolatosak a klímavédelemmel. Majd később a prezentációmban mutatok olyan projekteket, amelyeket pontosan azért választottunk ki finanszírozásra, mert kiválóan illeszkednek a klímaváltozás elleni harc céljához, illetve a klímaváltozás hatása társai egy enyhítésének céljához. Érdekes annak megtekintése, hogy az Európai Beruházási Bank nem régen a mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság területén is elkezdett projekteket finanszírozni, ez új terület számunkra, és ez, ezen keresztül az általunk lefedett országok ipari fejlődését is támogatni tudjuk a magánszektoron belül. a, attól függetlenül, hogy a kotonói befektetési eszközt vagy a saját forrásainkat használjuk, ugye ez a két pénzes zsák áll rendelkezésünkre, nagyon ritkán fordul az elő, hogy közvetlenül az igényelőknek adjuk át a pénzt. Nagyon sokszor inkább az a jellemző, hogy helyi bankoknak, mikrofinanszírozási intézményeknek, illetve magántőke alapoknak kölcsönzünk, és ők adják aztán tovább akár KKV-knek, akár kicsit nagyobb méretű vállalatoknak, de különösen a KKV-k esetében folyik úgy a kölcsönnyújtás, hogy ezeket tehát egy közvetítőn keresztül érjük el, hogy miért tesszük ezt. Szeretném ezt megmagyarázni. Ugye az Európai Beruházási Bankot működésének elején igen hatékonynak tartották, és 2200-an dolgozunk Luxemburgban, bár természetesen helyszíneken is jelen vagyunk, de minden esetre egy ilyen modellt alakítottunk ki az Európai Unión belül, az Európai Unión kívül inkább fejlesztési bank formájában szeretünk dolgozni, és szeretnénk az ott jelenlévő, már működő hálózatokat támogatva működni, és őket, mint közvetítőket igénybe véve buzdítani, illetve ösztönözni a működésüket, és többszörözni a működésük hatékonyságát, illetve szaporítani az ilyenfajta intézmények számát. Ezen kívül vannak technikai segítségre, segítségnyújtásra vonatkozó programjaink is, időnként az Európai Bizottság eszközeit is igénybe vesszük erre, illetve egy sor olyan eset van, amikor a magánszektort projekteken keresztül, PPP projekteken keresztül koncesziós megállapodások formájában támogatjuk. Tehát amikor a magánszektor egy koncesziós megállapodás keretében állami feladatokat lát el. Van olyan, egy sor olyan eset, amikor garanciákat biztosítunk, nem konkrét kölcsönöket nyújtunk, illetve az AKC területen belül ösztönözzük az ott működő magán és közféle közti együttműködési projektek számát. A 2013-as felhasználással kapcsolatos adatok és konkrét projektek következő téma, szeretném ezt is rövidre fogni, de hogyha részletesebben kívánják, hogy belemenjek, a kérdések során ezt majd meg tudom tenni. Minden esetre elmondhatom, hogy itt a bejáratnál van, elhelyeztem egy sor anyagot, mindenféle anyagot, amely pontosan ebben a témában nyújt kiegészítő információt azoknak, akik szeretnének részletesebben megismerkedni a tevékenységünkkel. Dióhéjban grafikus formában tíz évet fedünk le ezzel az ábrával, tehát tulajdonképpen tíz éves jubileumunkat ünnepelhettük 2013-ban. Először a globális számokkal kezdhetjük, tehát tíz év alatt 3,4 milliárd euró értékben adtunk 205 projektnek kölcsönt a szubszaharai Afrikában és az AKC területen, és ennek 85%-a ment a magánszektorban. A 3,4 milliárdból 5 millió az energiaterületre nyújtott kölcsön van, ennek nagy része klímaváltozással kapcsolatos, illetve megújuló energiákkal volt összefüggésben 412 millió egészen pontosan. Más projekteket az Afrikai Fejlesztési Bank, a Világbank és más helyi bankok közvetítésével finanszíroztuk, és a 205 projektből 88 volt olyan, ahol társfinanszírozás, társfinanszírozó partner is részt vett. A 3,4 milliárdból 2 milliárd pénzügyi szektorbeli fejlesztésekre ment, és ezen keresztül KKV-k, illetve mikrovállalkozások finanszírozására. 71 milliót a tiszta ivóvíz, illetve fenntartható csatornázási projektekre bocsátottunk kölcsön formájában, 45 projekt pedig a 205-ből különböző másodlagos célokra ment. Itt koncesziós um, kölcsönökről van szó, itt az AKC államok uh, szempontjából ez a leggyakrabban nyújtott kölcsönforma. 280 uh, millió uh, jutott a mikrofinanszírozási célokra, itt különösen a dél-mediterráni területre koncentráltunk, de a szubszaharai afrikai területen is van már több mint 50 olyan projektünk, amely szintén mikrofinanszírozó intézményekre koncentrál és magántőke alap alapokon keresztül 1,3 milliárdot tudtunk generálni már is, ami szintén kisvállalkozások támogatására fordítható, úgyhogy úgy tűnik, hogy a tevékenység valóban nagy tőke áttételi hatással rendelkezik, és az önök által indított pénzösszeg többféle lehetőségnek és, és multiplikáló lehetőségnek köszönhetően nagyot nőtt a kezdetek óta. 2011-14-es időszakot vizsgálva, ezek konkrét mennyiségi adatok, ezt a 2013-as éves jelentés kontextusában kell vizsgálni. Beszámolhatunk arról, hogy tavaly 471,5 millió eurót tudtunk a befektetési eszköz keretében kiadni. Ezt kiegészítettük 240,5 millió saját forrása, Összesen 20 projektet érintett ez. Véleményünk szerint az idei adat magasabb lesz. Itt láthatják az utolsó sorban a terv szerinti adatokat. Az oka, hogy miért lesznek magasabbak az adatok, mert most nagyobb mértékű projekteket támogatunk, mint a korábbi években és ezért a számok tekintetében és a projektek száma tekintetében is úgy gondoljuk, hogy magasabbak lesznek az idei számok. Ahogy mondtam, 85, nem 65 százalék magánszektor volt tavaly, tehát ez a nagyobb mennyiség, amit teszünk, és 85 százaléka ezeknek az adatokat úgy kell tekinteni, hogy a szubszaharai Afrika kapja meg ezeknek a 85 százalékát. Röviden szeretnék beszámolni egy szélerőmű telepről, Turkana tava mellett. Itt ez egy nagyon érdekes projekt sok szempontból. Az első, hogy nagyon szoros együttműködést tudtunk kialakítani az Európai Bizottság, konkrétan a DEFCO főigazgatóságbeli kollégákkal. Nagyon nagy segítséget nyújtottak nekünk, hogy megvalósulhasson ez a projekt. Ez a valaha létező legnagyobb magánberuházás Kanyában, Kenyában, 620 millió eurós a teljes összeg. Itt gyakorlatilag szélerőműveket állítanak föl, szélmalmokat állítanak föl, elektromos áram előállítása szélenergia segítségével. A beruházási bank saját pénzt is adott ehhez a projekthez, tehát beruházási eszközt adott, saját forrást is, összesen 200 milliós értékben ezt 25 millió euró egészítette ki az afrikai infrastruktúrális, bizalmi alapból, az EUAITF részéről, és meg kell, hogy mondjam, a projekt támogatói is említették, akik nemrég eljöttek az EIB-hez, és az AKC kép, követekkel tárgyaltak. Meg kell, hogy mondjuk, hogy az EIB rendkívül fontos szerepet játszott hogy meg, abban, hogy megvalósulhasson ez a projekt, mert korábban már volt egy sikertelen kísérlet erre. 2800 munkahely teremtését jelenti ez az építés időszakában, természetesen a karbantartásra is még elég sok munkahely meg fog maradni. 365 turbina amit fölépítenek, és ez jelenleg a Kenya elektromos áram előállítási kapacitásának a 20%-át fogja képviselni. Tehát egyetlen projekt keretében ezt a 20%-ot valósítjuk meg. Hát elképzelhetik, hogy nagyon sok pozitív mellékhatása van ennek a projektnek, és most nem fogom ezt hosszasan felsorolni, de nagyon fontos infrastruktúrális komponens kell, hogy említsek. Ez a projekten kívüli elem az országban az összekapcsolási lehetőségeket fogja növelni ez az új erőmű, és ezzel egyéb ugye, infrastruktúrális munkák is kapcsolódnak majd, útépítés és egyéb, tehát a, ezek a komponenseket is figyelembe kell venni. hogy az elektromos áram előállításán túl, ami a projekt konkrét célja, plusz előnyöket is fog jelenteni a projekt megvalósítása. Azt is látjuk, hogy a szomszédos országok is előnyét fogják érvezni a projektnek, de, mert plusz kapacitást majd exportálni fog Kenya a szomszédos országoknak. Jelentős témáról van itt szó, hiszen ez a terület, ez gyakorlatilag nem lakott terület, egy sivatagi terület, itt az első fázisát írtuk le a projektnek, de hogyha az első fázis megvalósul, akkor valószínűleg a második fázis is meg lehet valósítani. Maga a projekt érdekes módon akkor született, amikor tíz évvel ezelőtt két holland polgár nyaralt a tó mellett, és megállapították, hogy folyamatosan fúj a szél, ezen a területen, és így földrajzi tanulmányok alapján meg lehetett állapítani, hogy ez egy nagyon érdekes pontja az országnak a szél tekintetében, és így kezdődött egyáltalán az egész projekt, és ez fejlődött ki egy EU-afrikai együttműködésé. Az egyik új jelenség 2013-ban az a hatásfinanszírozás, impact financing. Egy kis hugát láthatjuk itt a katonó befektetési eszköznek. Hacker Rücker kollégám foglalkozik közvetlenül ezzel a témával. Egy plusz 500 milliós eurós borítékot kaptunk a hatásfinanszírozásra. A hatásfinanszírozás ez a grafikán, az ábrán a világos barna területet jelenti. Ezek olyan fajta befektetések, beruházások, amelyek kockázatosak, és itt célzott pénzügyi megtérülés általában túl alacsony szintű, és ezért a kereskedelmi pénzt nem vonza, vagy nem igazán vonza. Viszont mi úgy gondoljuk, hogy jelentős hatása lehet ezeknek a projekteknek a szociális megtérülés tekintetében, illetve a környezeti megtérülés tekintetében. És ezért ezt a részt, befektetési részt célozzuk meg azzal az 500 millió euróval, amit biztosítottak számunkra. 2014-től indult e- ez, illetve 2013 volt az engedélyezési időszak. Az első projekt Eh, elfogadása már folyamatban van. Pénzügyi fenntarthatóság a cél. Reméljük, hogy eh, vissza fogjuk tudni kapni a pénzünket. Ez nem teljesen olyan módon működik, mint a befektetési eszköznél. Itt egy egyensúlyt próbálunk kialakítani a kockázat és a gazdaságilag eh, önfenntartó projektek között. Az elemzésünk tekintetében ugye nem, itt nem standard befektetési eszköz feltételekről van szó, így a megközelítésünk itt arra koncentrál, hogy a lehető legtöbb pénzt visszakaphassuk, tudjuk, hogy nem fogjuk az összes pénzt visszakapni, E, ilyen tekintetben itt más a megközelítés, mint az IF esetében. Mely területekre koncentrálunk? Szociális és demográfiai kihívások, főleg a vidéki területeken, a fiatalok, nők, élelmiszerbiztonság, szociális e, pénzügyi kirekesztettség, bevándorlás, konfliktus követő e, időszakok, egészségügyhöz és a oktatáshoz, továbbképzéshez való hozzáférés magán és lehetőleg állami finanszírozást is be fogunk vonni. Ezen túl próbálunk környezeti kihívásokra is koncentrálni, tehát klímaakció, erdészet témák, hulladékkezelés, biodiversitás és vízellátás. Négy pénzügyi eszközt javaslott e tekintetben konkrétan tehát vagy tőke alapokba fogunk befektetni, amelyeknél konkrét szociális hatás várható el, vagy pénzügyi közvetítőkön keresztül fogunk célzott módon kölcsönt adni, mindjárt adok erre egy példát, vagy a pénzügyi közvetítőkkel kockázat megosztó módon fogunk együttműködni, vagyis megosztanánk a kockázatot a végső kedvezményezettek és a közvetítők között, vagy pedig közvetlen finanszírozás is szóba jöhet. Egy példát is mondok erre. Jelenleg együtt dolgozunk az IFAD-dal, hogy kis gazdaságok tevékenységét támogassuk az LKC országokban. Együtt kívánunk dolgozni velük, és gyakorlatilag szövetkezeti témáról van szó, tehát a helyszínen támogatjuk az ilyenfajta kezdeményezéseket egy olyan projekt felállítása tekintetében, amelyhez hosszú távú helyi és külföldi támogatást fogunk szervezni. Ha export jelentős lesz, akkor ugye valutában is megvalósulhat ez a támogatás. Nagyon nehéz területekről van szó. Jelenleg, de most még alakul a struktúrájának a műveletnek. 5-8 országot céloztunk meg. Malawi, Mozambik, Etiópia, Nigéria és Ruanda. Mit is fogunk tenni, hogy ők technikai támogatást biztosítanak, általános projekttervezés, programtervezés fognak biztosítani, egy sor helyi kereskedelmi bank együttműködésével ők fogják csatornázni a támogatást, hogy az eljusson a kedvezményezetekhez. És ezeket az alapokat plusz a technikai támogatási programot együtt fogjuk használni, ezért a gazdák nem csak pénzt fognak kapni a kedvezményezett gazdák, hanem támogatást kapnak ahhoz is, hogy a lehető legjobban fenntartható módon használhassák föl a pénzt, és a termék elhelyezésben is segítséget fognak kapni. Azt reméljük, hogy ezzel az 50 millió euróval 110 kisgazdát tudunk majd támogatni, 100 ezer kisgazdát tudunk támogatni. Általában a, a kifutási időszak az 4-5 éves. Végül szeretnék szólni az eredményekről is. itt, amikor bejöttek a teremben, terembe, akkor láthatták, megtalálhatták a jelentést a eredményvizsgálatról 2013-ra vonatkozóan. Az Európai Parlament a múltban sokszor hangsúlyozta, hogy a hatást a támogatott műveletek hatását erre elemezni kell, illetve hogy az adófizetők pénzét hogyan használjuk föl, azt eredmények formájában ki kell mutatni. Ezért egy átfogó keretet alakítottunk ki azért, hogy ex ante és ex post módon előzetesen és utólag mérni lehessen a műveletek eredményeit. Az összes nemzetközi pénzügyi és bilaterális nemzetközi nemzetközi intézménynél is ugyanez a probléma felmerül. Sajnos nem létezik standard, széles körben elfogadott standard erre a mérésre. Viszont a vélemények konvergálnak a tekintetben, hogy mit kellene mérni. Mi az Európai Beruházási Banknál, a bizottsági kollégákkal egyeztetve, strukturáltuk a mérést és a hatás elemzést. Három pillére osztottuk fel. Az első a művelet, a támogatott művelet és a mandátumok közti kapcsolat, konzisztencia. Ez az összes feladatra érvényes, Európai Unión belüli és kívüli tevékenység tekintetében is. Amikor befektetési eszközökről beszélünk, e tekintetben itt három dobozt kell megvizsgálnunk, három széleskörű mandátum célt. A szociális gazdasági infrastruktúra kifejlesztése, ugye az AKC-ról van szó, helyi magánszektor fejlesztése és klímahatás enyhítése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. Beírtuk azt is, hogy regionális integráció, mint plusz elem. Ez egy plusz a műveletek tekintetében. Van, amikor a műveleteknek csak nemzeti hatása van, ez megfelel, hogyha az első három cél valamelyikébe illeszkedik. Próbáljuk támogatni és ösztönözni a regionális együttműködést az AKC országok között. Ez önmagában is egy ambiciózus cél. Most azon túl, hogy konzisztens-e a beruházása mandátumunkkal és a céljainkkal, azt is ellenőrizzük, hogy az EU és az országfejlesztési prioritásokkal fennáll-e ez a konzisztencia. Rendszeresen a EKS és a DEFKOS és más bizottsági főigazgatósági kollégákkal együtt rendszeresen részt veszünk a ország stratégiai dokumentumok készítésében, illetve szemináriumokon veszünk részt, és megpróbáljuk meghatározni és elemezni az Európai Unió céljait a konkrét országok tekintetében. Az EIB is hozzájárul itt a, ezen prioritások végrehajtásához. A második lépés, ez a kettes pillér, értékeléseket használunk, 1-től 4-ig történik az osztályozás. Ez már a technikai tartalmát értékeli a projektnek, technikai gazdasági tartalmát a finanszírozott projektnek. Itt is három elemre osztottuk ezt föl, hogy mennyire áll meg a lábán a projekt, mennyire egészséges a projekt, hogy a költségek tekintetében, a határidők tekintetében, a kezelés tekintetében és ugyanaz a mérnöki és közgazdás csapat, amelyik az egyes finanszírozós projekteken dolgozik itt az Európai Unióban, hasonló módon a befektetési eszköz projektjein is dolgoznak, és sok olyan eset van, amikor nagyon jó inputot biztosít ez, hiszen így jobban meg tudjuk érteni, hogy mik a jobb, hogyan lehet jobban kezelni a projekteket, hogyan lehet a afrikai vagy ákácsi országokban ezeket a projekteket kezelni a pénzügyi és gazdasági fenntarthatóságot is értékelünk. Kettő közti különbség, hogy az a gazdasági megterítés tekintetében vannak pozitív és negatív externáliák, ezek sokszor kapcsolódnak a környezethez, és környezeti és szociális fenntarthatóság jellemzést is végzünk. Végül a hozzáadott értéket is értékeljük, a pénzügyi eszköz tekintetében biztosítunk, technikai, szektorális tekintetben például a projekt előkészítés, végrehajtás és a szektor támogatási műveletek. Továbbá azt is vizsgáljuk, hogy a támogatható projektek tekintetében a kezelést hogyan tudjuk mi javítani a mi részvételünkkel. Ez az utolsó olyan ábra, amely megmutatja, hogy az e- eredményelemzés során milyen hatással működnek a projektjeink. Minél mélyebbre tudunk menni annak érdekében, hogy a közvetlen és a közvetett, közvetett módon a befektetésekből profitáló köröket meghatározzuk, és ezzel erre sokféle feltétel és mutató létezik. Ezt szerettem volna elmondani. Elnézést kérek, hogy egy kicsit hosszabb időt szántam a prezentációra, mint amit eredetileg terveztem, de esetleg köszönöm a figyelmüket. Utaltunk arra, hogy ez a 20 perces előadás most már több mint 30 percig tart. Köszönöm szépen a bemutatóját, és szeretném megkérni a számvevőszék munkatársát, hogy a jelentéssel kapcsolatos megállapításait adja közre. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani a bizottságnak a számbevőszék együttműködésért, és hogy részt vehetünk ebben a munkában. Csak néhány témát szeretnék gyorsan említeni, mert most még nem tudok egy számvevőszégi jelentést bemutatni, úgy, mint ahogy ezt a kollégák megtették. Ahogy nagyon jól tudják önök is, a számvevőszéknek nincs ellenőrzési mandátuma az Európai Beruházási Bank tekintetében. Szeretném hangsúlyozni ennek ellenére a mm, számunkra fontos témákat. Először is a három oldalú bizottsági Európai Beruházási Bank és számvevőszéki megállapodás keretében a számvevőszéknek van ellenőrzési lehetősége a bank tekintetében. 99-ben kaptuk meg ezt a mandátumot, ezt rendszeresen megújítjuk négy évente, illetve ez a megállapodás. Az utolsó 2011-ben született, illetve ezt 2012-ben módosítottuk. A számvevőszék számára különösen fontos, hogy az Európai Parlament ellenőrizni kívánja a bank műveleteit, konkrétan a beruházási eszközeit, hiszen ez együtt egy évről évre a 2010-2011-es és a 2012-es mentesítési jelentésekben is szerepelt. Ezért a számvevőszék a 2015-ös program tekintetében a harmadik kamara, amelyhez én tartozom, beillesztettünk egy auditot, Klaas Heine Léne kollégám fogja ezt vezetni. Ő a legtapasztaltabb e tekintetben, hiszen az Európai Parlament jogi szakbizottságának az elnöke is volt, valamint a elnöki bizottság az elnökök között is fontos szerepe volt. Viszont ez egy új program, úgyhogy még nincsen meg a pontos definíció, ja, a feladatoknak nincs még pontos munkaterv. Ugyanakkor ezzel próbálunk választ adni az Európai Parlament azon kívánságának, hogy több információt kapjon ezekről a műveletekről. Az általános elemzés, amit a, szak, amit a számbeveszék ebben a szektorban végez, ebbe is beillesztjük ezt az aspektust. Például a politikai stabilitása, beavatkozások, támogatások hatékonysága tekintetében a millennium, millenniumi célokkal való konzisztencia vizsgálata is ide tartozik. A tevékenységi jelentés az bank részéről elemzi ezeket a műveleteket, az értékelés is, és a befektetési kockázatot is vizsgáljuk, vizsgáljuk a koherenciát a program és a bizottsági koordináció, koherencia tekintetében, illetve a magánszektor fejlesztési aspektusa is itt szerepel. Úgyhogy ebben a keretben történik ez a fajta audit. A számvevőszék vizsgálja az Európai Beruházási Bank tevékenységét ilyen szempontból, és meg kell, hogy mondjam, hogy reméljük, hogy nagyon jó szellemben fogunk tudni együttműködni, hiszen már most is nagyon jó a kapcsolat a számvevőszék és a EBB között. A következtetéseket természetesen majd benyújtjuk az önök szakbizottságának, amint elkészül ez a munka. Elnök asszony, ennél többet nem nagyon tudok mondani, hiszen még most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy beszámoljunk egy munkáról, de természetesen a szakbizottság rendelkezésére állunk a párbeszéd folytatása tekintetében, amit felsoroltam, ezeket tartom fontos kérdésnek a fejlesztési célok tekintetében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezeket az inkább technikai megjegyzéseket, és rögtön megadnám a bizottságnak, Pláners úrnak a szót a DEFCO főigazgatóságtól hogy foglaljon állást. Uh, thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm lálu úrnak ezt az igen uh, részletekben menő jó bemutatását a kölcsöneszközöknek. Megpróbálom két-három megjegyzésben összefogni a mondandómat. Először is a befektetési eszközt már is értékeltük. 2010-ben végződött ez az értékelés, és ez azt mutatta, hogy a projektek jó minőségű, releváns projektek voltak, esetleg néhány helyen szükséges a pénzügyi intézetek és a bizottság közötti együttműködés erősítése. Az elmúlt években nagyon jó volt az együttműködésünk az Európai Beruházási Bankkal, és nem sokára elkezdjük majd a második, tehát a 2008 és 2013 közötti időszak ellenőrzését. E, ezeket, ezt 2015-ben indítjuk el, és talán remélhetőleg 2016-ra be is tudjuk fejezni. A koordinációnk következőképpen működik az Európai Beruházási Bankkal. Az általános, az átlagos keretet általában a magánszektor szerepének megerősítésére használjuk, mert a fejlődő országokban ez az, ami a megfelelő növekedést és munkahelyt teremtést elősegíti. Ez az, ami tehát nemzeti és régiós szinten is a tevékenységünk központjában áll. A keretet helyszíni támogatás formájában valósítjuk meg a gyakorlatban, illetve olyan kölcsöneszközök formájában, amelyeket az EIB is birtokol. A, megpróbálunk olyan környezetet teremteni, amely jog, jogszabályilag és politikai szinten is ösztönzi a szektor fejlődését a helyszínen, és elősegíti az Európai Beruházási Bank eszközének alkalmazását. Szeretném arra is rámutatni, hogy a projekt előkészítéséhez is segítséget nyújt az Európai Bizottság, például dokumentumok formájában, illetve az, az a projektek jóváhagyása, jóváhagyásával foglalkozó testületet is támogatjuk. Szeretnénk a beruházási bankkal folytatott kölcsönzési tevékenységre vonatkozó együttműködésünket erősíteni az Ákácsi régióban, de más régiókban is. Végül pedig szeretném megköszönni, hogy a számbevőszékkel is tárgyalhatunk. Vannak, voltak már formális tapasztalatcseréink, és ezt a párbeszédet a jövőben is folytatni szeretnénk. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, hogyha valakinek az a benyomása, hogy nem tudja, hogy miről van szó, akkor azt kell, hogy mondjam, nincsen egyedül, nekem sincs fogalmam bizonyos dolgokról, úgyhogy jó lenne, hogyha a tényleges eredményekről is beszélni tudnánk. Kedves Martina Laveova, nagyon nehéz feladatod van, parancsolj előadóként, te kapod meg a szót. I will probably... Köszönöm szépen, valószínű félig angolul, félig cseh nyelven fogok majd beszélni, elnézést kerek előre is a tolmácsoktól, mert egyrészt van, amit inkább csak csehül szeretnék elővezetni, másrészt pedig szeretem, hogy az anyanyelvemben beszélhetek. Köszönöm először is a prezentációt, köszönöm az írásbeli kérdésekre adott válaszokat, és köszönöm a kollégáknak a kérdéseket. Néhány kérdés nem volt szorosan kapcsolatban a mentesítéssel, ezt már e, előttem is megemlítették, de ma a 2013-as mentesítéssel kapcsolatos e, témákra kell koncentrálnunk, és itt most át is váltok csere, mivel igazán általános e, témákról szeretnék beszélni. Négy olyan csoportja van a hátrányosságoknak, a hiányosságoknak, amiket fontos lenne felvázolni, és ezért mondom, hogy gyorsan csereváltok, és akkor cseh, nyelven elővezetem ezeket a dolgokat. Hosszú távú és rendszer szintű támogatást kell nyújtani a fejlődő országoknak, különösen az afrikai a Karib és a csendes óceáni térségben. Mindennek a társadalmi, gazdasági és ökológiai fejlődésre, valamint a szegénység leküzdésére kell irányulnia. Több forrásból is eh, táplálkozik ez a segítség. A mai téma az Európai Unión kívüli, az Európai Unió költségvetésén kívüli különböző alapokból való támogatás az Európai Beruházási Bank közvetítésével. Ez a támogatás, ezzel a támogatással a beruházási bank kétféle célt is szolgál. Egyrészt pénzt bocsát rendelkezésre, másodszorban eh, a beruházási eszközöket kezeli is, menedzseli is. Négy kulcsfontosságú területet soroltam fel, és be kell, hogy vallanom, hogy az önök ezzel témával kapcsolatos írásbeli kérdéseit is érintettem. Tehát ezeket a területeket érinteném, és aztán mélyíteném el az önök segítségével. Az első ilyen terület a hozamoknak és a, és a megtérülésnek a specifikus jellege az AKC országokban. A specifikus kezelés szükségessége is kapcsolódik természetesen ide. Ezekkel kapcsolatban aztán részletes kérdésekkel élnék, úgy a beruházási bankhoz, mint a bizottsághoz. Számomra ezekben az országokban a politikai kockázat egy kérdés, és ez nem teszi ezt szükséges az Európai Beruházási Bank tevékenységének, ottani akcióinak, intézkedéseinek a korlátozását. A második terület olyan szabályok megállapítása, amely a forrás elköltés hatékonyságát eh, növeli a több éves pénzügyi keret a múltban nyilván körültekintő forrás felhasználást mutatott. Ez kell, hogy megvalósuljon ezen a területen is. Egy specifikus terület, ezen belül is a mérnöki eszközök használata ezekben az országokban. A harmadik terület Eh, amivel foglalkozni kívánnék, az az abszorpciós befogadási képesség az adott országokban, és a haszonhúzóknak, tehát a befogadó országoknak a haszna. Ez egy önök által felvetett kérdésekben is szereplő téma volt. A közvetítőknek a helyszíni működése is kérdés egy negyedik ilyen téma, amivel foglalkozni kívánnék, az az, hogy milyen prioritásokat fogalmazunk meg és érvényesítünk az AKC országokkal szemben e beruházások kapcsán. Aztán, hogy ezek a prioritások változnak-e az idő előre haladtával, és a változó politikai kockázatok világszerte mennyiben befolyásolják ezeket a prioritásokat. Az Európai Beruházási Bank és a Bizottság együtt dolgozik e prioritások kidolgozása során. Tehát megpróbálom megértetni önök, megpróbáltam önökkel megértetni azt, hogy ez tulajdonképpen milyen témákban is folyik ez az eszmecsere. Ugye ez az első eszmecsere, és nagyon örülök neki, hogy már is megkeresett néhány árnyék jelentéstevő, és nagyon szívesen venném, hogyha még több árnyék jelentéstevői találkozó lenne ebben a témában. De most használjuk ki az Európai Beruházási Bank képviselőinek jelenlétét, és próbáljunk koncentrálni koncentrálni ezekre a nagyon fontos kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottsághoz intéződtek a kérdések. Páners úrnak adom meg a szót. Thank you, Mr. Chair. Well, I think uh, I, I should share the... Köszönöm szépen. Um, uh, nem akarom elvenni a kollégámtól a lehetőséget, de először a jelentéstevő által feltett, felvetett kérdésekre. Tehát az első kérdés a politikai kockázat kérdése, Valószín, valóban ezt is figyelembe kell vennünk, de ezt ki kell egyensúlyoznunk a pénzi, pénzügyi eszközök hatásával. Úgyhogy azt az equilibriumot kell megteremteni, ugye nem csak nagyon hangsúlyosan a magánszektort szeretnénk támogatni, mert annak van legjobb ilyen lehetősége arra, hogy aztán befogadóbb, fenntarthatóbb fejlesztést indítson be. A hatékony kihasználásról valóban csekélyek a forrásaink, ezeket minél hatékonyabban ki kell használnunk. A bizottság, a programkészítés, illetve a fél éve, félidős felügyelet eszközével tud gondoskodni erről. Reméljük, hogy a féléves felülvizsgálat során majd meg tudjuk látni, hogy milyen hatékonysággal működnek az eszközök. A az infrastruktúrális kapacitással kapcsolatban, ha jól értettem a kérdést, ugye nagyon aggodalmak léteznek ezzel kapcsolatban a bizottságnál, és valószínűleg ez a legnagyobb probléma, amely a területen felmerülhet. Biztosíthatom önöket, hogy a projektfinanszírozás terén a bizottság erre különösen nagy figyelmet fog majd fordítani. A Statisztikai problémákat illetően. Igen, jobban ki kell használnunk a pénzügyi eszközöket, és a szektorális, valamint az általános pénzügyi párbeszéd fontos részévé kell tenni, és biztos vagyok benne, hogy a számbevőszékben dolgozó kollégáim is ugyanígy értékelik ezt. Lesz még egy kérdéskör. Parancsoljon. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A politikai kockázat témájával kapcsolatban, illetve volt egy specifikus kérdés, hogy nem ez korlátozza-e az EBB munkáját. Tegyünk egy lépést visszafelé. Az Európai Unió arról döntött, hogy a határain túl is aktívan támogatni kívánja a saját érdekeit, saját érdekeit, illetve egy sor értéket, szegénység felszámolása az egyik ilyen. Ahhoz, hogy ezt megtegye, ahhoz több eszköz áll a rendelkezésére. Európai Bizottsági specifikus eszközök és az Európai Beruházási Bank eszközei. Az EBB használatán keresztül, vagy használatakor az európai tagállamok egyértelműen azt mondták, hogy az intézményünk maradjon egy olyan intézmény, amely kockázati tekintetben megfelelően egészséges módon kezelt, vagyis hogy a 3A minősítést meg tudja tartani, és ezt folyamatosan kell, hogy biztosítsuk. Miért is említem ezt? Hiszen pontosan amiről ma a beszélünk, a koszonó befektetési eszköz, ez egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi az EBB-t a bizottságon túl, hogy nagyon kockázatos regionális területen úgy működjön, hogy az ne veszélyeztesse a pénzügyi egyensúlyát. Ehhez a tagállamok bizalmat biztosítottak, és támogatást biztosítottak az EBB-nek azért, hogy a célokat meg tudjunk felelni, de ezeket a mérlegen kívül kell kezelnünk, és ezért is ez a neve, ezért ez egy kotonú speciális befektetési eszköz. Politikai kockázatok nem korlátozzák az EBB tevékenységét elvileg kéne, de mivel ez egy speciális eszköz, kotonó beruházási eszköz, ezért Ugye Európai Uniós, Európai Unión keresztüli finanszírozásról van szó. Az igaz, hogy egy sor országban magasabb a politikai kockázat, mint más országokban. De ez nem indokolja azt, hogy az EBB a kotonú eszközét ne használja finanszírozásra. Mi úgy állítjuk fel a mérleget, hogy a projektek számát és a befektetett összeget azt szerint határozzuk meg, hogy mennyire állnak készen a befogadásra ezek az országok, de konkrétan aztán helyben a méretet is figyelembe vesszük, tehát egyszerűen a gazdasági fejlettség miatt lehet, hogy nagyobb országot kevésbé támogatunk, mint egy kisebb országot. De maga a politikai kockázat soha nem akadályozza meg azt, hogy fölépjünk egy adott országban. Hiszen a kotonó pénzügyi eszköz lehetővé teszi, hogy a szubszaharai Afrikában, a Karib-szigetek területén és a csendes oceáni országokban a politikai kockázatoktól függetlenül föl tudjunk lépni. Ezt nem tudnánk megtenni, hogyha nem lenne a kezünkben ez a kotonú pénzügyi eszköz. Úgy értem, hogy mi, tehát mi az EBB vagy az Európai Unió nem rendelkezne ezzel az eszközzel. A kedvezményezetek specifikus jellemzői tekintetében két nagy jellemzőt tudok említeni. Van közszektorbeli intézmények, társaságok, AKC tagállamok, AKC országok, aztán vagy ezeknek a leányvállalati, tehát például az állami vasúttal is dolgozhatnánk együtt, vagy a vízügyi hatóságokkal, a közúti hatóságokkal, aztán a közszektor al intézményeivel, vagy az állami alintézményekkel. Ilyen esetben mindig azt kérjük, hogy maga az állam automatikusan felelősséget vállaljon a projekt jó működésért. És vannak magánszektorbeli cégek, ez a nagyobb aránya a befektetésünknek. Itt ezen belül is két nagy típus van. Pénzügyi közvetőtök vagyis pénzügyi szektor, magánszektorbeli bankok, és a másik oldalon közvetlen helyi társaságok. Sokszor EU társaságok leányvállalatai kis számú esetben, nem az a, nem az a nagy tömeg a tevékenységünket, nem ez jellemzi. Tehát vagy magánszektorbeli magánvállalkozások, vagy pénzügyi magánvállalkozásokról van szó. Két specifikus esetet említenék, ez nagyon fontos a mandátumunk tekintetében. Vannak a magán tőkealapok és a mikrofinanszírozás intézmények. Nagyon sokszor dolgozunk közvetlenül együtt a mikrofinanszírozás finanszírozási intézményekkel. Pénzt biztosítunk a számukra, hogy a helyi mikrovállalkozásokat támogatni tudják. A magán tőketársaságok esetében is tőkét biztosítunk számukra, és aztán ők befektetnek helyi KKV-kba. A stratégia tekintetében, illetve hogy megváltoztak-e a prioritások. Általános válaszként azt mondom, hogy nem. Azok a célok, amelyeket önök felállítottak erre a pénzügyi eszközre. Most nem mondom, hogy ez köbe van vésve, de ugye ez az én kezdetekor meg lett határozva. Említettem ezeket, három fő cél, ott a lila dobozokban szerepelt a prezentációmban, a 17. oldalon, ha jól gondolom, szociális gazdasági fejlesztés, helyi magánszektor támogatása és a klímaváltozás enyhítése, plusz a regionális integráció. Ezek a célok, a hosszú távú célok, ezek nem változnak. Viszont amit ténylegesen változik, hogy ezen a hosszú távú célokon belül, hogy a projekteket a helyszínen, az egyes országokban hogyan támogatjuk, az attól függ, hogy az Európai Unió, vagyis a bizottság és az EKS hogyan határozza meg az ország stratégiát. Hiszen a nagy országok esetében van egy országstratégiai dokumentum, ott lehet, hogy az ország között eltérnek a prioritások. És el is magyaráztam, hogy az összes projekt a négy doboz valamelyikébe bele kell, hogy illeszkedjen szociális gazdasági infrastruktúra fejlesztése, helyi magánszektor fejlesztése, klímaváltozás enyhítése és adaptáció. Tehát valamelyik célhoz be kell, hogy illeszkedjen, és mindez függ az Európai Bizottság és az EKS országos stratégiai dokumentumában felállított prioritásoktól. Petri Szavam a kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony hadd használjak másik megközelítést. Én azt hiszem, hogy elnök asszony azért mondja, hogy teljesen el vagyunk veszve ebben a témában, mert nincs elég konkrét adat, konkrét tény ebben az anyagban. Úgyhogy én szeretném még egy kicsit visszamenni alapvetőbb kérdésekhez. Mindig kockázatos a befektetést, ezt értem. de úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunknak arra van szüksége, hogy valamiféle perspektívát is mutasson nekünk. A, bef- a kotonói befektetési eszköz esetében arra van szükségünk, hogy megértsük, hogy ö, teljesen egyszerű dolgokat értsünk meg. Mert ugye arra nincs időnk, hogy ugyanazt a munkát elvégezzük, hogy amit önök nem arról van szó egyáltalán, hogy nem bízunk az LVB-ben, e ellenkezőleg nagyon is bízunk önökben, és ezért szeretném megkérni önt arra, hogy, hogy kis perspektívát adjon. Volt-e olyan pénz, ami elveszett, mert nem volt elég hatékony? Volt olyan, ahol kis vagy közepes hatékonysággal működött a befektetés? Ezt szeretnénk tudni. Vagy például más szemszögből nézve, hogy alakult a kockázat? Volt-e olyan eset, ahol a politikai az adott országban a politikai helyzet, a politikai stabilitás hiánya veszélyeztette a projekteket. Nekünk ilyen információra van szükségünk annak érdekében, hogy a saját munkájunkat elvégezzük. Köszönöm szépen, én is saját magamat is föltettem a hozzászólók listájára. Nem akarok túl drámai hangnemet felvenni, hiszen itt vannak a körünkben, szeretnénk tovább jutni, és szeretném szeretnénk látni az eredményeket, amennyiben vannak eredmények Ugye önök számára tehát a mandátumokon belül az a fontos, hogy amit meg tudnak tenni, azt megtegyék, de én úgy gondolom, hogy magától értetődő, hogy ezt az eredményt aztán be is mutassák nekünk, illetve hogy ha nem, nincs megfelelő eredmény, akkor az, azért tegyenek valamit. Megmutatták, hogy milyen eredmények vannak, de azt nem tudjuk például, például a tízes statisztikai áttekintést nyújtó ábrán azt mondja, hogy 2014-ben 900 17 millió lesz, összesen 35 millió eurót fognak nagy projektekre fordítani, 29 projekt, projekt lesz majd az AKC-ban. Ez tulajdonképpen elég kevés projekt, Például ezekről a projektekről mondhatna nekünk egy kicsit annak érdekében, hogy megértsük, hogy miről van szó. Azt tudjuk, hogy kb. 80% a szubszaharai Afrikában van, 20% magán, de szeretnénk részleteket is tudni arról, hogy ezek a projektek mivel foglalkoznak, és hogy milyen konkrét eredményeket eredményeztek például a 2013-as 20 projekt esetében Hát, ami szintén nem túlságosan nagy szám. Aztán az ötös, a, amely a 2,9 milliónak a tök áttétele hatásáról szól, és szeretnénk tudni azt, hogy például ezek hova jutottak magánbankokba, vagy az egyik zsebből a másikba jutottak át ezek a pénzek. Jó lenne, hogy hogyha nem csak arról lenne szó, hogy e- egymást vállon veregetjük, hogy minden rendben van, és közben nem tudunk arról, hogy, a, hogy, hogy, hogy milyen tőkeáttételi hatással rendelkeztek ezek a kölcsönök. Ez fontos lenne tudnunk, és még valami mást is fölírtam, amit most éppen nem találok. A, a tokanai, tokana tavi szélerőmű park, azt írja ön, hogy más kereskedelmi intézményeket is bevontak ebbe a projektbe. Szeretnénk tudni, hogy konkrétan milyen intézményekről van szó. Ahogy Péter Szavárma is mondta, tehát az eredményekkel mi van? Jó lenne, hogyha ezeket konkrétabban megmutatták volna. Például az ötös, ötödik oldalon levő grafikonon is látszik, látszik hogy 2003-tól, hogy ö, alakult. Ezzel a grafikonnal kapcsolatban is szeretnénk még az összegeket illetően részletesebb információt kapni, hogyha lehetne. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Um, allow me first of all to, uh, to mention, I'll take the, the question. Egyenként meg fogom válaszolni a kérdéseket, jó? Először is az eredményeket illetően. Lehet, hogy nem volt nem voltam eléggé nyitott a kérdéseikre, minden esetre. Sok kérdésük vonatkozott erre az éves jelentésre, amelyet kiosztottunk önöknek, és ahol minden finanszírozott projekt benne van az anyagban, és itt projekt projektről projektre leírjuk, hogy mennyivel, mikor, hogy finanszíroztuk. Természetesen nem nehéz lenne most minden projektről külön beszélnem, de azért ezt meg akartam említeni, ebben a jelentésben minden belefoglaltatik. Azon kívül itt van ez a másik jelentés, ez az eredményekről szól, az, a beruházási bank ebben a jelentésben foglalta össze az eredményeket, nem csak azokat a külön kiemelt eseteket, amelyeket mi is kiemeltünk és finanszíroztunk, hanem az összes mutatót, amely alapján elemeztük az eredményeket. Tehát, hogy most a mai prezentációból milyen következtetéseket tudunk levonni, illetve milyen részleteket tudok még említeni. Valóban a 2013-as évre vonatkozóan 472 milliós összeg volt az, amit a kotonói eszközön keresztül eh, kölcsönöztünk. Ez a pénz, és most a 712 millió hogy erről mi, ezzel mi történt. Tehát ez körülbelül 100 ezer munkahelyet teremtett, vagy mentett meg, és 125 ezer tonnányi széndiokszid kibocsátást előzött meg az energiahatékonyság támogatásával, 56 millió eurós évenkénti pénzbevételt leszámolunk a projektek nyomán, körülbelül 23 ezer különböző kölcsönt fogunk nyújtani, és itt a közvetítőkön keresztüli kölcsönnyújtást mondom, említem, és körülbelül 10 ezer ezek közül nő. Az infrastruktúra szempontjából azt tudom mondani, hogy 1,7 millió embernek fogunk tudni biztonságos ivóvízhez való hozzáférést biztosítani. 225 ezer embernek tudjuk majd a, tiszta, a csatornázást megoldani, 1500 kilométernyi optikai szál bevezetését fogjuk elintézni, amely 30 ezer ember érint majd, és az óvodák számát is úgy tudjuk emelni, hogy 1500 e, gyerekkel több fog majd óvodába tud járni. Hogy ezeket az adatokat hogy tudjuk elemezni, vannak bizonyos mutatók, bizonyos mérési mutatók, amelyek amelyeket átdolgoztunk külön az AKC befektetési eszközé, eszköz hatékonyságának mérésére, és még egyszer megmondom, ebben a füzetben található az összesített adathalmaz, amelyet ezzel kapcsolatban összegyűjtöttünk. Valóban igazuk van abban, hogy egy sor olyan eset létezik, vagyis projekt létezik, amely nem teljesítette az elvárt eredményeket. Állandóan, folyamatosan értékeljük a projekteket, és ennek eredményeként látjuk, hogy vannak olyan kicsit eredménytelenebb projektek megemlítette kollégám a 2010-es eredmény, felülvizsgálatot, és ennek fényében is látjuk a projekteket, tudjuk, hogy vannak túlteljesítő, vannak alulteljesítő projektek, és a 2010-ben megjelentett, jelent, megjelentetett jelentés minden projekte lebontott megfelelő képet mutat. Valószín, valóban igaza van elnök asszonynak abban, hogy a 29 projekt nem túlságosan nagy szám de a rendelkezésre álló források méretéhez, emberi, úgy, mint anyagi források méretéhez képest én úgy gondolom, hogy ez egy olyan eredmény, amely magában nagyon jó eredménynek mondható. Tudniuk kell azt, hogy minden projekt akár 5-6 év be is beletelik, attól kezdve, hogy elkezdjük, addig azon keresztül, hogy megtaláljuk a közvetítőt, vagy a megfelelő célt, vagy a megfelelő jogosultat. Tehát van egy csomó olyan upstream munka, amely a technikai szolgálatok részéről el kell, hogy végeztessen annak érdekében, hogy aztán az eredményre vezessen. Ezen kívül a mandátumunk méretével összehasonlítva megint csak azt tudom mondani, hogy az eredmények száma nem, csaló, nem, nem okozhat csalódást, hiszen 3,5 milliárd euróról van szó, ebből 5-6 milliót fektetünk be évente, és, a, és 2010-ig kell, hogy felhasználjuk ezt az összeget, és eh, hát a projektek száma véleményem szerint nagyjából megfelel annak a pénzösszegnek, ami a rendelkezésünkre áll évente befektetésre. Elnézést kérek, tehát még egyszer, hogy nem magyaráztam meg elég világosan a különböző ábrákat. Elnök asszony az ötös számú tökátételről szóló ábrát is említette, és azt lehet, hogy nem is kellett volna átételt mondanom, mert itt nem is arról van szó, hanem arról, hogy az összes volumen, amelyet majd nyújtani tudunk kölcsön formájában, a 3,2 millió eurós összegnél kezdődik, és ehhez képest háromszor ennyi, tehát a projekt egész, vagy a, a cikl, az egész ciklusban háromszor ennyit fogunk tudni kölcsönformájában nyújtani. Na most arról szólván, hogy más forrásból mit tudunk még ehhez hozzátenni, azt tudjuk mondani, hogy körülbelül háromszor, négyszer annyi pénzt tudunk kölcsön, annyi kölcsön tudunk nyújtani, mint amennyivel kezdtük. Tehát a, a különbözőek egyébként a rációk magán oldalon akár 10-15-20-szoros átétellel is számolhatunk, a közpénzeknél pedig inkább egy-két szeres számokról van szó, és minden arról szól, hogy hova fektetjük be a pénzeket. Tehát a három milliárdos befektetés formájában, vagy a befektetés segítségével körülbelül 9 milliárd nyi kölcsön tudunk az Ákácsi területen nyújtani és a szélerőmű projekt kapcsolatban, hogy jobban lássunk, és illetve azért, hogy a partnerek tudjanak plusz finanszírozást szerezni. Itt most az alapdokumentumra szeretnék utalni. Először is együtt működtünk sok más intézménnyel, norvégiai fejlődő országok befektetési intézményevel, Dán fejlődő országok befektetési alapval, Festász. Kérek egy percet. mert itt akkor plusz részletinformációkat is tudok mondani összességében. A Dánia támogatta 120 millióval ezt a projektet, a többi kereskedelmi bankok, kereskedelmi kölcsönbiztosítók, társfinanszírozást biztosítottak a projekthez. Sajnos most pontos adatokat nem tudok mondani a kereskedelmi pénzügyi intézményekről, de majd írásban tudom ezeket az információkat biztosítani, ha szükséges. Köszönöm szépen, most már kicsit konkrétabbá vált az dolog. Mi szívesen elolvastuk volna a jelentést, ha megkaptuk volna, de csak múlt hét végén kaptuk meg a beruházási banktól a jelentést és csak most osztottuk szét a tagok között, már tegnap kioszthattuk volna, de tegnap sem volt már erre elég idő, és 75 oldalt nem lehet csak úgy egyszerűen megismerni, átolvasni, már csak azért sem, mert itt egy fontos témáról van szó. Schmidt kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen a jelentése kapcsolatos megjegyzéseit, csak támogatni tudom. Egy biztos, nagyon fontos tevékenységekről van szó, és masszívan támogatjuk mindannyian problematikusá. Akkor válik a dolog, hogyha mindez ugye a mérlegen kívül történik, mert akkor az ugye bizalmatlansághoz vezet, hogy az, ezek most jogos, megalapozott költségek, vagy sem. Úgy gondolom, hogy itt mindenképpen jogos, megalapozott költségekről van szó a jelentésében ön azt mondta, hogy te folyamatosan egy, több szám, első szemébe beszélt, hogy mi választjuk ki a projekteket, stb. Kik azok a mi? A bizottsági kritériumokon túl és az ország stratégiákon túl milyen kritériumokat alkalmaznak az egyes projekteknél, mi alapján döntik el, hogy mondjuk adott esetben egy, egy egyéni vállalkozót támogatnak, hatalmas pénzügyi projektet meg, megvalósítsanak, hogyan tudják ezt összeegyeztetni az a fölött, az a fölé helyezett célra, és hogyha ön azt mondja, hogy egy projektet kiválasztanak, akkor, akkor ezzel kapcsolatban van-e elképzelésük, hogy minek kell lennie a végeredménynek, az outputnak? Folyamatosan nyomon követik-e, figyelemmel kísérik-e a projekt megvalósulását? Vannak-e időközi ellenőrzések és a projekteket hogyan értékelik egész pontosan, ez a Szavama úr által is említett irányba mutat ez a kérdés. Ez lenne tehát az első kérdés, a másik dolog pedig, Ön azt mondta, hogy a projektek számára ügynökségeket keresnek, vagy kis regionális bankokat az adott országban. A kérdésem az, hogy mely szempontok, kritériumok alapján választják ki ezeket a támogató ügynökségeket, vagy kis regionális bankokat, illetőleg ellenőrzik -e ezeket rendszeresen, és hogyha valakit egyszer kiválasztottak, akkor az örökön öröki egyfajta hitbizományként megkapta ezt a feladatot, vagy pedig néha ránéznek a körmére. Köszönöm szépen, Petri Szalama. Köszönöm, szeretnék pontosítani valamit. Úgy gondolom, hogy válaszolt, és megfelelően válaszolt az elnök összes kérdésére, ami a pontos eredményekre vonatkozott. De amit én szeretnék hallani, és megismétlem most a kérdésemet. Valamiféle mondjuk, hívjuk ezt háromdimenziós témának háromdimenziós elképzelést szeretnék kapni. Előre lépünk valamerre? Innen indultunk, de javult valami? Ez a kérdésem. Ez nem nagyon bonyolult. Az önök értékelését szeretném hallani, és tiszteletben fogom tartani. Azt szeretném tudni, hogy a 9-10-11-es tekintetben Sinem vagyunk, jó sinem vagyunk, jó irányba megyünk? Ez a kérdésem. Tessék. Hannalú, parancsolj. Köszönöm, elnök asszony. Olyan sorrendbe fogok válaszolni, amilyen sorrendbe föltették a kérdéseket. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy ki az a mi mi, Európai Beruházási Bank, Európai Beruházási Bank dolgozói, igazgatósága, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy bármit teszünk, az közvetlen kettős európai tagállami ellenőrzés alatt történik. Lehet, hogy néhány dolgot én alapvetőnek fogadok el, vagy alapvetésnek tekintek, de hát a Hmm, gyakorlatilag ez úgy működik, hogy egy sor pénzügyi döntést, vagy technikai támogatási döntést, vagy támogatandó projektre vonatkozó döntést benyújtunk. A kotonó eszköz tekintetében az igazgatóság először el kell, hogy fogadja a döntést, és utána egy bizottság, amelyet kifejezetten ennek a pénzügyi eszköznek a tekintetében állítottunk fel. A 28 tagállamból mindegyikből van ebben képviselő, ebben a bizottságban, és egyesével fogják, el kell, hogy fogadják a határozatokat, a döntéseket. Ha mindez megtörtént, akkor az EBB ugye először igazgatási bizottság elé került, a 28 tagállam képviselőjéből álló bizottság általi elfogadás követően megy az igazgatóság elé. Tehát ez azt jelenti, hogy kettős ellenőrzés alatt áll a tevékenységünk. Minden egyes projekt támogatás esetében ellenőrizzük kétszeresen, hogy megfelele az EBB mandátumának, és megfelele a specifikus eszköz céloknak. És így átérnék a második kérdésre. Milyen kritériumokat veszünk figyelembe? Ahogy magyaráztam, vannak a mandátumban specifikus célok. Ezt teszi lehetővé számunkra, Európai Beruházási Bank számára, hogy a beruházási eszköz tekintetében kiválasszuk, hogy mely projektek teljesítik -e ezeket a kritériumokat. Például KKV-k fejlesztése. Akkor elmegyünk a helyszínre, megnézzük a pénzügyi közvetítők csapatát, csoportját. Ezek olyanok kell, hogy legyenek, amelyek van egy elég széleskörű hálózata, hogy eljussanak a KKV-kig, amelyek hitelt kívánnak kihelyezni, meg kívánnak felelni a mi jelentéstevéstételi kötelezettségeinknek. Mi EBB azt a feltételt szabjuk, hogy specifikus, a feltételeknek megfelelő beruházások támogatása történjen. Tehát azt akarjuk, hogy a KKV-k azért használják a pénzt, hogy befektessék ezeket, tehát ne fizetés fizessenek ki belőle, mi meghatározó tőke befektetésről beszélünk, vagyis mi ezekkel a pénzügyi közvetítőkkel együtt dolgozunk, nekik kell ellenőrizniük, hogy a pénzt azt az előre fölállított pénzügyi megállapodásban szereplő céloknak felel meg. Itt van egy sor befogadható, és egy, van egy sor a kritériumoknak nem megfelelő finanszírozás és adhok módon esetről esetre minden egyes finanszírozott KKV tekintetében be kell, hogy vissza kell, hogy jöjjenek az EBB-hez, hogy engedélyt adjunk. Sokszor hosszú a listája a KKV-knak, valójában az EBB-nek biztosítania kell a kritériumok tekintetében, hogy olyan pénzügyi közvetítőkkel dolgozunk együtt, akik képesek a pénzt korrekt módon használni, képesek nekünk beszámolni az általunk elő és standardok alapján. Amikor korábban a 23 ezer helyi KKV-król beszéltem, akiket elérünk. Ez egy exante beslés, ez a szám, de gyakorlatilag expost ellenőrzés fog történni. Tehát ha ellenőrizni fogjuk, hogy a pénzügyi közvetíték részéről hány kérelmet kaptunk, ezeket agregáljuk, utána összehasonlítást állítunk föl az exante és az expost beslés és értékelés között az elvált eredmények tekintetében. Egy sor esetben folyamatos támogatást biztosítunk, igen. Minden egyes projektnél megnézzük a kereskedelmi bank vagy az állami szektor intézményének a képességeit, a felkészültségét, és egy sor olyan eset van Afrikában, Karib tengeri területen, a csendes óceáni területen, hogyha nincs elég kapacitásuk hogy önállóan a standardjainknak megfeleljenek, akkor egyszerűen annyit kérünk, hogy rendszeres éves jelentést küldjenek nekünk, és mi kiküldünk egy csapatot, legkésőbb négy évvel a projekt finanszírozás követően, hogy ez a csapat fogja megvizsgálni, hogy a standardok szerint történt a projekt végrehajtása. Nagyon gyakran, és a szubszaharai afrikai területen nagyon gyakori ez, amikor kételjeink merülnek föl a tekintetben, hogy a standardjainak meg tudnak-e felelni, a összepárosítjuk a pénzügyi és a technikai támogatást. Sokszor feltételként, a pénzügyi támogatás feltételeként szabjuk meg, hogy egy projekt értékelő egységet állítsanak föl. Ez az egység gyakran nemzetközi tanácsadókból áll, akik specifikusan azért mennek a helyszínre, hogy biztosítsák, hogy az EBB pénzét megfelelő módon használják föl. Továbbá helyi hatóságokat is tudnak támogatni a közbeszerzési vagy folyamat során. A feltételek meghatározásában, a tendereztetésben és a projekt végrehajtásában is segítséget nyújtanak. Tehát amikor kételjeink merülnek föl a tekintetben, hogy a standardjainkat teljesíteni tudják el, akkor az IF finanszírozás technikai támogatással párosítjuk. Helyi bankok szerepe, e, ezzel már foglalkoztam, úgy gondolom. Aztán a kérdés, hogy megfelelő irányba haladunk-e. Hát ezt nagyon nehéz erre válaszolni, meg kell, hogy mondjam. Az Európai Beruházási Bank szempontjából úgy gondolom egyértelmű, hogy ez a beruházási eszköz abszolút konkrét. Ha azt akarjuk, hogy az Európai Unió produktív beruházásokat támogasson olyan régiókban, ahol magas a politikai kockázat, akkor működik az eszköz. Ezt mondhatom mi, az Európai beruházási bank a struktúránk miatt, a tagállami korlátok miatt, a mérleg szempontok miatt mi saját forrásból ezt nem tudnánk megtenni. Ezt teljesen egyértelművé szeretném tenni. A kotonó befektetési eszköz és az EDF pénz felhasználása lehetővé teszi, hogy produktív, termelékeny beruházásokat finanszírozzunk, ahol rendszeresen biztosítjuk, hogy gazdaságilag észszerű a projekt, hogy elég nyereséget biztosít, tehát nem kidobjuk az ablakon a pénzt, és ugyan, ugyanakkor ezt egy magas kockázatú, tehát projekt végrehajtási és politikai szempontból magas kockázatú régiókban tudjuk ezt megtenni. Közpénz felhasználása erre a célra Valószínűleg legalábbis mi úgy gondoljuk, ez a megfelelő módja ennek hiszen a közpénz olyan helyre megy, ahol a magánpénz nem menne. És az esetek nagyon nagy számában mm, készpénzzel, EU pénzzel, ha nem lennénk ott, akkor a projektek ne, egyszerűen nem léteznének. Az esetek nagyon nagy számában, például ha nézzük a magántőke alapokat, befektetési alapok, amelyek KKV osztott tőkébe befektetnek vagy a KKV tőkébe fektetnek be. Nem lenne olyan kereskedelmi vállalkozás, amely vállalná ezt a kockázatot. Hát nagyon jó és észszerű projektekről van szó, de ezeknek a támogatása csak közpénzzel lehetséges, és az esetek nagyon nagy számában a kotonó pénzügyi eszköz lehetővé tette, hogy olyan projektek működjenek, amelyekhez egyébként nem lehetett volna támogatást, pénzügyi támogatást kapni, finanszírozást kapni. Ezekben az afrikai országokban nagyon magas megtérülésre van szükség ahhoz, hogy a magánkereskedelmi bankok befektessenek. Hogy Afrikára nem is gondolnak, hogyha 20%-os évi megtérülés alatti szint teljesülne csak Nálunk sokszor 7,5 százalékos, vagy az kicsit meghaladó megtérülésről beszélünk, de a kereskedelmi befektetőknek a magas kockázat miatt ilyen szinten nem éri meg a befektetés. Tehát ennek alapján azt mondom, hogy ez a befektetési eszköz teljesíti a szerepét, és egy sor nagyon észszerű, nagyon hasznos projektet tudunk támogatni a helyszínen, olyan pénzt használva, amit egyébként nem tudnánk biztosítani. Köszönöm szépen, nem látok további hozzászólót, úgyhogy Martinának, az előadónak adom meg újra a szót. Köszönöm szépen, nehéz vita volt ez, és Elnézést kérek azért, mert magán, magától értetődnek vett, vettem néhány dolgot. Én ugyanis láttam a jelentést, úgyhogy lehet, hogy ebből a szempontból lehet, hogy előnyösebb helyzetben vagyok, mint kollégáim. Biztosíthatom kollégákat arról, hogy a bank és a kölcsönnyújtási rendszer igaz, igen komplikált, nagyon sok tevékenység nagyon sok résztvevő működik, és eléggé nehéz egymástól elválasztani a folyamatokat, illetve megállapítani azt, hogy a főbb eredmények milyenek is. Minden esetre minden tőlem tehetőt meg teszek majd annak érdekében, hogy jó jelentést írjak, és a számvevőszékkel is tartom a kapcsolatot, illetve január elején szervezek majd az árnyékjelentéstevőkkel egy találkozót. Hiszen ez, ez csak a mentesítés egy része, másokon is kell majd dolgoznunk. Minden esetre bárki bármiféle javaslattal szeretne élni, azt nagyon szívesen fogadom idősebb tapasztalt kollégáim részéről különösen. Köszönöm szépen, köszönöm az LBB képviselőjének, hogy eljött, és minden, választ, minden kérdést megválaszolt. Örültem a kérdéseknek. Az EBB válaszaival meg vagyok elégedve, a bizottság válaszaival nem azért, a bizottságtól konkrétabb válaszokat váltam volna. Minden esetre köszönöm az ő jelenlétüket és a számbevőszékét is. Hogyha össze akarjuk foglalni a vitát, akkor a következőt állapítjuk meg. Ténylegesen szükségünk van az auditra, a számvevőszékre, mert túl kevés a konkrétum, amit tudunk, amit megtudhatunk a különböző pénzügyi eszközök működéséről. Másodszorban pedig nagyon remélem, hogy a pénzügyi eszközt nem az Európai Regionális fejlesztés Alap módjára fogja kezelni, hogy azt ma reggel láthattuk. Számunkra ez a kérdés nagyon fontos, mert egy olyan, van egy ok, amiért mi politikusok lettünk, és ennek az oknak ahhoz van köze, amit itt teszünk, látunk, vagy éppenséggel nem teszünk, és mi is elszámolási kötelezettséggel, kötelezettséggel vagyunk a választóink irányába. Köszönöm szépen a számövőszék, a bizottság kollégáinak, hogy megjelentek, köszönöm a kollégáknak a megjelenést ma délutáni ülésünkre nem kerül sor, kivéve a koordinátorok ülésére, akik ugyanebben eh, a teremben találkoznak három órakor. Viszontlátásra mindenkinek szép napot!